és az európai környezetvédelmi gazdasági számlák Hans Péter Martin részéről. Át is adom a szót neki. Nos, üdvözlök mindenkit! A bizottság képviselője pont most kérdezte, hogy mi történik majd a javaslataimmal, és azt mondtam, hogy nincsen probléma. Rendkívül nagy többség lesz, hiszen én leszek az egyedüli képviselő a teremben, asszony kivételével, de hát ön fölöttünk áll. Engedjék meg, hogy néhány alapvető megjegyzést hadd mondjak el. Am äh, den Fehler machen, den so viele meiner katholischen Priester machen, dass man nämlich äh, auf die még a, nem szeretnék hibát elkövetni, mint sok katolikus pap, aki azt mondja, hogy azon szegény kevesek a hibások, akik még templomba járnak. Hát most valahol ugyanezt kell elmondanom, azon tűnöndünk el, hogy miért olyan kevesen szeretik a politikát, miért olyan nagy a különbség a választott képviselők, nem is mindig választott politikusok, és a polgárok között. Ma délelőttet példaként említhetem, hogy megértsük, miért és nem szeretik sem a témát, sem a politikát. A politika, politikusok között valami hibás fejleménynek vagyunk tanúi. Igazából nem azt tesszük, amit a választópolgáraink elvárnak tőlünk. Valahol hiányzik a vezető. A vezető szerepű politikus hiányzik a távlat. Nem tudjuk megmagyarázni, hogy az az Európa, amely valahol működik, hogyan lenne képes olyan irányba elmozdulni, amely a jelenlegitől eltérő. Világosan kell megmagyaráznunk azon előnyöket és hátrányokat is, amelyek a történelmi fejleményekből fakadnak. Mik azok az alapok, alapgondolatok, amelyekkel az új generációkat a politikai folyamatok iránt érdeklődővé nyitottá lehetne tenni. Azt gondolom, hogy itt egy olyan téma van előttünk, ahol igen nagy a felelősségünk parlamenti képviselőként. Olyan felelősségünk van, amely egyben szerencse is. Lassan szeretnék beszélni, mert látom, hogy Pierre Lambert is hallgat engem. Esélyünk van tehát arra, hogy valahol nem Afrikán túl, hanem Európán túl és kitekintsünk és tovább lépjünk önmagunkon, saját felelősségi köreinken szigorúan, szigorú értelemben. A bizottsági munkából tudjuk, hogy mindig kínos, nehéz feladat volt ez. Mint független képviselő, szerencsémre nem kell, hogy részt vegyek a koordinátorok ülésén, de tudom, hogy statisztikai területen sokszor volt gond ezen a téma kapcsán. Tehát pont az Eurostat miatt paradigmatikus látásmódra van szükség, és ne felejtsük el, hogy munkánk nagy része számokból áll, számokkal dolgozunk, és ha a számok tévesek, nem hiányosak, akkor milliárdok, 30 milliárd is kockára kockáztatódik, mint Görögország esetében is volt ez a helyzet. Tehát a mi bizottságunkban, a parlamentben, mi ugye meggyőződött, meggyőzéses európaiak vagyunk, el kéne érnünk azt, és ki kéne mondanunk, hogy megértettük azt, hogy szükség van a jólét újra definiálására, és az adatok újra számolására, amire építve számoljuk ezeket a kiszámoljuk ezt a mutatót. Mert sajnos elfelejtjük, hogy nem csak mennyiségi növekedés létezik, hanem minőségi növekedés is létezhetne. Én a Bódani tópartján nőttem föl, ott októbertől márciusig hó fötte a tájat, és most már nincs hó. Miért? Jó, mindenki többet fű többet füstöl, de valószínűleg a globális klímaváltozás miatt van ez így. Tehát fel kéne fogni, hogy helyileg nálunk is jelentkezik a globális klímaváltozás, és ez eh, például költséget okoz azoknak, akik sízni szeretnének, mert 100 km arrébb kell utazniuk, mint szoktak. Nagyobbak az autók, nagyobbak a tévék, nagyobbak a házak, és folyamatosan, megállíthatatlanul mennyiségi növekedés van, gazdasági értelemben, de közben minőségi értelemben tulajdonképpen nem történik semmi, vagy csökkenés van. Tehát jó lenne, hogyha az Európai Bizottsággal, a civil szervezetekkel, a polgárokkal, a kutatókkal közösen, remélem nem hagytam ki senkit a sorból, a parlamentet is említhetnénk, noha úgy érzem, hogy nem tettük meg azt, amit meg kellett volna tennünk. Lehetne most esély arra, hogy, hogy kiderül, hogy megértettük a problémát, hogy képesek vagyunk egy lépéssel tovább menni, és nem vagyunk hajlandók elfogadni az egidi definícióit a növekedésnek. A fiatalok már régóta követelik, rámutatnak, hogy a fejlődést másképp is lehet értelmezni, szélesebb körben, minőségi módon, modulos módon. még Németországban és Franciaországban is relatíve vannak még megőrzött területek, bár egyre kevesebb, és most már eljött az a pillanat, amikor a minőségre, az élet minőségre kell helyezni a hangsúlyt, és nem a számszerű növekedésre. Sőt, tovább mennék, tudják a kollégák, hogy régóta meggyőződésem az, hogy hogy modulosan kéne kigondolni, kiépíteni a növekedési modelleket, a környezeti szempontok figyelembevételével, megfelelő szubvenció átalakításokkal. Legyünk végre bátrak, és fogalmazzuk meg ezeket a minőségi változásokat. És ne hagyjuk magunkat a nemzetállamok által félrevezetni. Tény, hogy esetleg pénzbe kerülhet a dolog, de ezt eltúlozzák a tagállamok az Európai Bizottságban, az intézményekben épp elég szakember van arra, hogy ezeket a témákat végig gondolják, megfogalmazzák, és egyfelől sokan mondják, hogy a statisztikák unalmasak, de azért tudjuk azt, hogy a statisztikák nagyon sok mindent ki is mondanak. Köszönöm szépen! A shadow keresem. Núr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is azt szeretném elmondani, hogy pozitívumnak tartom, hogy világos alapokon, jogi értelemben is világos alapokon indulunk most el, és ez a környezeti gazdasági egyenleg vonás végre új definíciókra alapul lesz. Jóval korábban meg kellett volna már tennünk, de ha más nem, akkor most végre fel kéne gyorsítani a folyamatokat. Sajnos ez még mindig csak az első lépés, de az EU 2020-as stratégia is már olyan gazdasági növekedésről beszél, amely környezettudatos, minőségi, és már ott is felmerül, hogy a gazdasági adatokat másképp is lehetne értelmezni, vagy számolni, és bele kellene venni a költségekbe a környezetkárosítás költségeit, és ha ezáltal javulnak a statisztikák, akkor végre internalizálódnak ezek a eddig külső környezeti költségek, és ez már egy reálisabb képet adhat nekünk arról, hogy hogyan kell tovább lépni. Szükséges lenne az is, hogy a gazdaság kizöldítését tényleg új statisztikai alapokon kezdjük el. Ez nem formális, nem csak technikai dolog, ez a statisztika javítás, hanem nagyon is lényeges érdemi szempont, mert a környezet tudatos tervezés alapvetése gyakorlatilag, és megakadályozhatja a fölösleges és téves és nem hatékony politikai intézkedések meghozását. Hans Péter Martin szövege nagyon jó, és a szövegében alá is húzza, hogy igenis lehetséges az, a környezeti szempontot figyelembe venni. Egy dolgot azonban ne felejtsünk el. A fenntartható statisztika, hogy Martin úr javasolja, és ez a helyes út, még nincs kikövezve. Fel kell tenni magunknak a kérdést, hogy ha kiderül, hogy mi is a realitás, akkor hogyan szerezzük meg azokat a új ö, erőforrásokat, amelyekből egyelőre kevés van. Be kéne fektetni elsősorban nyilván a jobb statisztikákba, tagállami szinten is, és aztán be kell majd fektetni ezekbe a beruházásokba. És a környezeti jelentéstevés gyakorlatát teljesen át kell alakítani EU és tagállami szinten egyaránt és ha megvan ez a keret, akkor lehet egyáltalán a 2020-as stratégia környezeti aspektusának megvalósításáról beszélni. És persze a jó együttműködés is nagyon fontos a bizottsággal. Köszönöm. Köszönöm. Filip. Köszönöm, elnök asszony. Most nem fogom megköszönni először is az előadó munkáját, ezt majd később teszem meg. Először is a jelenlévőket szeretném köszönteni, és megköszönni nekik, hogy itt vannak, és nézzük meg, hogy hányan is vagyunk itt. Komolyan gondoljuk mi ezt? Hogyha a jelenléti lista azt mutatja, hogy mekkora a politikai szándék és a politikai akarat arra, hogy a mi modelljünket az alapján, amit Hans Péter elmondott, kiterjesszük, akkor komoly aggájaim vannak itt. Ugyanis nem vagyok biztos abban, hogy így sikerül javítani a dolgok menetén. Hiszen a statisztikák alapján, ahogy azt Hans Péter is mondta, ez egy elég unalmas témának tűnhetne. De a legtöbben gondolom egyetértenek abban, hogy ez unalmas téma azoknak, akik a politikát nem a tények és a számok alapján szeretik. Márpedig én pontosan ezt szeretem, azért politizálok, hogy a konkrét tények alapján tudjak elérni dolgokat, és megmutatni, hogy hova szeretnénk eljutni, és természetesen ugyanazon tényekből indulunk ki. És ezért olyan fontos az, hogy a tények alapján induljunk el. Hiszen egy olyan világból jövök, és Sharon is ismeri ezt a világot, ahol azt kapjuk, amit mérünk. Hogyha nem mérjük le, akkor azt nem lehet elérni. Úgyhogy, hogyha a környezeti hatást lemérjük, ez azért is fontos, hogy egyrészt csökkentsük a környezeti hatásunkat, de ehhez arra van szükség, hogy le is mérjük. Mert hogyha a GDP-n túlmenően akarjuk ezt javítani, de nincsen rá adatunk, nincsen rá kézzelfogható és beszámítható adatunk, akkor ez alapján nem lehet szakpolitikákat kidolgozni. Úgyhogy ezért lenne most ezzel témával kapcsolatban néhány javaslatom, és tényleg köszönet Hans Péternek nem csak azért, amit leírt, hanem azért is, amit most elmondott, hiszen szinte száz százalékban egyetértek azzal, amit Hans Péter most elmondott. Úgyhogy mindenképpen támogatjuk ezt. Egy valamit szeretnék kihangsúlyozni, és ez lesz az utolsó gondolatom, amit elmondok, úgyhogy lehet, hogy azt gondolják, hogy nem nagyon célra törő vagyok, de ami a költségeket illeti. Megint csak Sokan szokták mondani, hogy nincsen olyan, hogy ingyen ebéd. Hogyha valaki tényleg konkrét tényeket és tényeket akar, ehhez erőfeszítésre van szükség, ez magától nem adódik. Nem azt mondom, hogy óriási további ö, ágát kellene az Eurostatnak kiépíteni, biztos, hogy befektetésre szükség lesz, de hogyha a statisztikai alapunkat akarjuk kibővíteni, hát hogyha ennek költségvonzata van, akkor ezt meg kell nézni természetesen a lehető, legköltséghatékony, a lehető legköltséghatékonyabb módon, de nem lehet csak azt mondani egyből, hogy ez lehetetlen, és ezt nem fogjuk megtenni. Lehet egyébként, hogy a nem túlságosan releváns adatok begyűjtését azt le lehet majd állítani. Végül pedig a környezeti számla azt hiszem, hogy csak egy része annak, ami egy átfogó, a GDP-n túlmenő mérési eszköz kell, hogy legyen, és Sharon is tud arról, hogy a bizottságtól is elmondták a véleményüket ezzel kapcsolatban. Január 1-től az első makrogazdasági tanulmány az európai szemeszter jegyében fog elkészülni. A bizottság szeretnénk, hogyha ezen mérőeszközben bevonná a szociális és környezeti méréseket is. Nem lesz ez annyira kemény és annyira megbízható adat, mint a gazdasági jellegű számlázási folyamatoknál, de legalább ez az első lépés ebbe az irányba. És azt hiszem, hogy a bizottságot lehetővé, bizottságnak lehetővé kell tenni azt, hogy ilyen hard, kemény adatot lehessen majd a továbbiakban begyűjtenie. Úgyhogy köszönöm Hans Péternek ezt a rendkívül jó kezdeményezést, és azt gondolom, hogy mindenki, aki ez iránt érdeklődik, meg kell, hogy tegye a tőle telhetőt azért, hogy a saját frakcióinkon belül mindenki tág politikai támogatást tudjon biztosítani. Köszönöm, Filip. Viki. Köszönöm. Said Kamal részéről, az árnyék jelentéstevő részéről, vagy nevében szeretném most elmondani, aki sajnos nem tudott idején időben. Ami a politikai konszenzust illeti, egy megbízható környezeti számlával kapcsolatban, tehát ezen jelentéssel kapcsolatban mindenképpen látjuk, hogy milyen előnyei lehetnek a környezeti számlának a költségek, a környezeti eszközök költségeinek a kiszámításában, és így hatékonyabban tudjuk elérni a környezeti célkitűzéseinket, és így a bizonyos környezeti eszközök költséghatékonyságát mind minőségi, mind mennyiségi szempontból jobban fel tudjuk mérni. Viszont aggasztja az árnyék jelentéstevőt az, hogy a, mennyire tudjuk ezen költségeket utána lefedni, amely ezen új intézkedésekből adódik. Amennyiben lehetséges, szeretnénk koordinálni az EU-n kívüli jogi eszközökkel ezt az, esz, ezt az célkitűzést, és globális standardokat szeretnénk kialakítani azért, hogy az arbitrást azt el lehessen kerülni nemzetközi szinten. És ami a gazdasági nehézségeket és a jelenlegi költségvetési korlátozásokat illeti az EU-ban, mindenképpen pozitívnak tekintendő, ahogy azt az előadó is elmondta, hogy a már meglévő költségvetési keretekből kellene az Eurostatnál ezen új költségeket lefedni, nem pedig új alapokat kellene ehhez rendelkezésre állítani. Elnök, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy az ö, hozzászólók listáját kimerítettük. Hans Péter Mártin, szeretné még egyszer szót kapni? Igen, köszönöm szépen, hogy megkaptam még egyszer a szót. Nagyra értékelem a jelenlévők hozzászólásait rendkívül jó lenne, hogyha ez az általános megítélést tükrözni ezen kezdeményezéssel kapcsolatban. Mivel újságíróként kezdtem a pályámat, leszek annyira bátor és jövőbe tekintő, hogy adjunk egy nevet is ennek, Ezen új eszközt szeretnénk a European Durability Statistic névvel ellátni, tehát Európai Fenntarthatósági Statisztika néven szeretnénk, hogyha ez elindulna. Azt gondolom, hogy ezzel a névvel már elég jól kifejezzük, hogy mi is a tartalma, ami a finanszírozás kérdését illeti, ezt meg kell vitatni. Egyetértek Philip Lambertel, és Vicky Ford álláspontjával is. És továbbra is úgy gondolom, hogy meg kell nézni, hogy mi lesz a bővítési ö, hozadéka ennek, hogy ö, mi is a bővítésnek az eredménye, hiszen ezek még mindig megvannak ezen a hozadékok, de mit is tesznek ezek? Azt gondolom, hogyha a bizottság is így gondolja, lehetőség van arra, hogy egy kicsit mozdítsunk a dolgokon, és hogyha kiegészítő külön szakértelemre van szükség, én ezt támogathatom, de hogyha másrészt azt mondják, hogy vannak olyan ágak a bizottságon belül, amelyek már egészen egyszerűen betöltötték a feladatukat, akkor ne tartsuk fel őket a végtelenségig. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ami a határidőket illeti, a módosítók beadási határideje október 1 -e, a módosítók átvitatása október 18, a szavazás október 26, és így az illetékes bizottság november 9-én tud majd az MV erről szavazni, a plenáris pedig a december első plenárisan fog erről szavazni. Ez a jelenlegi ütemterv. Most akkor térjünk át a 9-es napi rendi pontra, adó és fejlődés együttműködés a fejlődő országokkal a helyes adóügyi kormányzás előmozdítása érdekében. Pitka innen asszony, az előadó sajnos nem tud eljönni, úgyhogy ezért Eszája asszony fogja ezt bemutatni nevében. Köszönöm, elnök asszony. Szirpa elnézést kér, amiért nem tudott eljönni, mert jelenleg az MV szakbizottságban szavazás van. Úgyhogy a nevében szeretnék most pár szót szólni. Ebben a jelentés tervezetben üdvözli a bizottság kezdeményezését, és látja, hogy valóban szükség van egy ilyen jogszabályozási keretre azért, hogy a magánszektor fejlődését elő tudja mozdítani, és a gazdasági fejlődést. És kiemeli azt a tényt, hogy hosszú távon a szegény országoknak fel kell váltaniuk a külföldi támogatást az adó hatékonyság segítségével, és hogyha a fejlesztési célkitűzéseket bármennyiben az adóhatékonyság gátolja, akkor ezt fel kell számolni. A véleményében kéri a bizottságot, hogy szigorúbb kritériumokat vezessen be az adóparadicsomok beazonosítására, és hogy nemzetközileg kötelező jellegű multilaterális adókat és az ezzel kapcsolatos csereegyezményeket írjanak alá, és azt is gondolja, hogy a jó kormányzás elvei az adóztatás területén minden megállapodás részét kell, hogy képezzék, ahol az EU tagállamok partnerként megjelennek. Azt gondolom, hogy ez a három vagy négy fő pont ebben a véleményben, és nagyon szívesen meghallgatom a reakciókat, és utána azt továbbítom Szirpának. Köszönöm. Köszönöm szépen. Viki. Megint más szerepében fogok itt beszélni. Elnézést kér a kolléga, hogy nem tudott majd jönni. Tehát a véleménye az, hogy olyan kritériumokat kell alkotni, amelyekkel jobban feltárhatók az adóparadicsomok, és amelyek a fejlődő országok számára még versenyképessé teszik az adóversenyt, és nem teszik lehetetlenné a munkahelyteremtést. Az alacsonyabb import adók a diverzifikálás arányába hathatnak, az adórendszerek diverzifikálása irányába és a fejlesztési szakemberek gyakran elmondják, hogy a szegény országokban gyakran sajnos az a helyzet, hogy hozzászoknak a segélyekhez, és ezáltal nem is érdekeltek abban, hogy saját adórendszerüket modernizálják. Sven, parancsolj! Csak röviden szólnék hozzá. Köszönöm ezt a véleménytervezetet. Szerintem ez egy jól megírt szöveg és benne vannak azok a kulcsfontosságú témák, amelyekről itt többször volt már szó. A német fordításban a hetes pont nem eléggé világos azonban. Jobban ki kéne fejezni, hogy nem csak nyilvánosságra kell hozni az adatokat, hanem országonként kell azokat nyilvánosságra hozni, mi ezt tudjuk, hogy így gondoljuk, csak nincs benne a szövegben eléggé explicit módon. Ennyi a megjegyzésem csupán. És az adó kulcsoknak meg kell felelniük persze a, az értékteremtésnek, ami országonként nagyon különböző. Ne felejtsük el, hogyha ezt a vitát folytatjuk, akkor egyes régióiban a világnak már most is ö, nagyon nagy az adóverseny és Viki megjegyzésével összhangban én is azt mondanám, hogy a világ sok térségében a transnacionális együttműködés ö, során, miközben ö, beruháznak a fejlődő országokba, a társasági adó ö, mértékét nullára is szokták csökkenteni. A formális, a nominális adókulcsok és a valóság ö, között nagy a különbség, a valóság már nulla felé tendel, és a nullánál többet ugye nem lehet elérni, csak állami támogatással, a cégek állami támogatásával. Tehát az a baj itt, hogy a fejlődő országokban ezek az országok még alacsony ö, adót sem tudnak ki ö, vetni, mert olyan nagymértékű a szabadkereskedelmi zónákban a, a verseny irántuk, hogy erre nem elég nem lehet csak úgy felszólítani őket, hiszen ha kérjük azt, hogy legyenek versenyképesek az adókulcsok, ez nem elég. Sok helyen már versenyképesek az adókulcsok, sőt, nincs is adó, tehát ebbe az irányba már nem lehet igazán ellépni. Kívánsz valamit mondani? Köszönöm, továbbítom a megjegyzéseket. Lambert úr is jelentkezett, mintha jól láttam volna. Ha jól láttam. Ebben a jelentésben, az eredeti angolban benne van az országonkénti kifejezés, és ezt úgy értjük, hogy minden globálisan működő cégre is értelmezni kell és lehet ezt. Ugyanakkor nincsen a szövegben a, benne a globális globális tranzakcióadó gondolata, szerintem bele lehetne írni, legalább említés szintjén, miért ne? Thank you. So the... Köszönjük. Jó, akkor Jaspersnek majd elmondjuk mindezt, ami elhangzott. Most akkor javaslom, hogy térjünk át a tízes napi rendi pontra. Az Európai Uniós garanciákról van szó, és a beruházási bank szerepére ebben, de nem jött még meg a téma előadója. Kutas úr, esetleg Eszály asszony tudja őt helyettesíteni? Ő még az előző téma időrendjével kapcsolatban szeretne beszélni. Jó, milyen jó, hogy most van egy időnk, és kihasználhatjuk ezt erre. Igen, és én is elfelejtettem mondani, hogy október 4-ig kell benyújtani a módosítókat, ezeket megvizsgáljuk október 26-áig, szavazás az Ekon Bizottságban november 8-án, hogy aztán az illetékes bizottságban, amely azt hiszem az ENVI, nem? Nem, a fejlesztési bizottságban december 9-én lehessen szavazni. És valamikor ezután lesz a plenáris vita. Most akkor átérhetünk a következő témára, illetve várhatunk még egy picit, Kutas úr talán már útban van. Uh, az a baj, hogy egy másik bizottságban is uh, előadást tart, tehát nem késik, hanem egyszerűen egybeesett a két téma, és meg kell várnunk. De jön állítólag. Right. Um, we can... Nos, akkor folytathatjuk az ülésünket. Mint már mondtam, az előadó az előadót több helyen is felkérték, hogy mutassa be a tervezetet, de most megérkezett úgy, hogy az Európai Unión kívüli projektekhez adott hitelek és garanciák veszteségeinek fedezésére az EBB-nek nyújtott Európai Uniós garanciáról szóló javaslatról fogunk beszélni. Köszönöm, elnök úr, és elnök asszony, elnézést, sajnos az Intában is be kellett mutatnom egy jelentést. Nos, ezen új határozatban foglalt elemeket én pozitívnak tartom. Megerősítik az EBB kapacitását arra, hogy a fejlesztési célkitűzéseket el lehessen érni, azáltal, hogy a környezeti infrastruktúrák fejlesztését támogatja és a fenntartható közlekedési szektort. A helyi magánszektort erősíti és az éghajlatváltozás elleni küzdelmet. Ezen kívül a szociális és fejlesztési aspektusokat is jobban felméri a projektekben. Két elemet kellene kiemelni a célkitűzésekből, a kis- és középvállalatok szerepét a helyi gazdaságok beindításában és megerősítésében, és a munkanélküliség elleni küzdelmet, valamint a technológia és ismeret átadás előmozdítását a harmadik országok felé. Az EBB-nek kellene garantálnia azt, hogy a határozat célkitűzéseit minden projektben megtalálhatjuk. A gazdasági válságból tudjuk, hogy egy globális pénzügyi együttműködésre van szükség ahhoz, hogy az állami finanszírozásokat meg lehessen védeni. Nem szabad, hogy az EBB olyan pénzügyi műveleteket támogasson, amelyeket nemzetközi szinten adóparadicsomnak nyilvánítottak. Az átláthatóság és az EBB hiteleknél mindenképpen magas szinten kell, hogy megjelenjen. Az EBB és más intézetek által meghozott nemzetközi pénzügyi megállapodásokat pedig nyilvánosságra kell hozni. Nagyon szívesen meghallgatom minden kolléga véleményét, hogy lássuk, hogy hogyan lehet javítani még a szövegen, úgyhogy mostantól hallgatok. Köszönöm. Köszönöm szépen. Valaki más szeretne szót kérni? Sven. Well, uh, first of all, uh... Köszönöm a Költségvetési Bizottságnak ezt a jó tervezetet, és Kutas kollégának is a javaslatokat a további változtatásokra. Ezek nagyon hasznosak voltak. Nekem csak néhány apró megjegyzésem van. Ezek nincsenek ellentétben a leírtakkal, amelyeket jónak találok, csak még kiegészítésképpen mondanám el őket. A hetes módosítással kapcsolatban, ha jól látom, a kilencessel kapcsolatban is, az adóparadicsomok definíciója az OECD kritériumi szerint fogalmazódik meg, de jelenleg üres ez a pozíció, mert az adóparadicsomok jelenlegi definíciója most olyan lett, hogy megszűntek papíron definíció szerint, ez pedig hát nyilván nevetséges. Amint egy normálisabb és automatikus információcsere indul meg az Európa és az OECD között, akkor azon országok, amelyek nem működnek együtt az EU-val, ebben a projektben, azt kéne szerintem, azokat az országokat kéne adóparadicsomként definiálni, mert ez a mostani definíció, ez egy vicc. És ö, a sajtó joggal fogja a hasát rajta. Ugyanakkor jó, hogy a beruházási bank egyre inkább hatékonyabb finanszírozási kereteket fogalmaz meg, de azt is meg kell itt fogalmazni, hogy a nem fenntartható termékek finanszírozásából is kivonulnak, ami ugyancsak üdvözlendő, de még így is túl sok az ilyen támogatott rossz tevékenység. Hogy ne húzzam itt az időt, nem sorolnám még a kiegészítési javaslatainkat, ezeket majd nyilván megtárgyaljuk önökkel, kutasúrral, és szerintem ezeket be lehet majd építeni a szövegbe mert az jó, és gondolom, hogy a többség támogatni fogja azt. Köszönöm ezt a jó alapot. Rendben. Nem vagyok ugyan Shadow, de én is hozzáfűznék egy-két dolgot ehhez a témához. Azt hiszem, az adóparadicsomokról szóló szöveghez jó, hogyha tényleg mi is elmondjuk a magunkét, ahogy Sven is javasolta, Egyetértek vele, hogy, hogy utópisztikus az egész megfogalmazás, és még az EU-ban sem sikerült megszüntetni az adóparadicsomokat, nem hogy a világban általában, tehát azt hiszem túlzó lenne itt globális követelésekkel fellépni. Először a saját házunk táján kéne sepregetni. Ha már van egy eladható, működő projektünk, akkor lehetne más országokat erre felszólítani. Tudom, hogy én nem kaptam szót az elnöktől, de mégis hagy mondjam el elnökként, hogy én ezt hogy látom. Tehát én egyetértek azzal a szellemiséggel, amelyben ez a szöveg megfogalmazódott, csak, csak legyünk egy kicsit szerényebbek, legyen ez a végső cél, amit ti megfogalmaztok, de egy kicsit legyen realisztikusabb a hozzáállás, tehát ha már tudunk jó példát felmutatni, akkor követeljünk dolgokat, ennyit mondok csupán, mert még az EU maga sem bizonyított sem technológiai, sem információs területen nem léptünk előre sajnos még az adóparadicsomok elleni harcban. Talán csak ennyi. Még van valaki, aki hozzá kívánna szólni? Kutas úr esetleg ismét? Köszönöm, elnök asszony. Volt már erről vita, és jó, hogy most elhangzott ez a néhány gondolat, amit Gigold úr elmondott. Nyilván nyitott maradok, és szívesen befogadom a javaslatait, hogyha azok összehangolhatók a szöveggel, és nyilvánvaló, hogy az adóparadicsom definíció is korrekcióra szorul. Mindannyian megoldást szeretnénk. Köszönöm a kollégáknak, akik eljöttek, és majd meglátjuk, hogy hogyan alakul a téma. Köszönöm. Nyilván a a beruházási bank képviselő 10 perc múlva itt lesz, és akkor közvetlenül tőle is lehet megkérdezni e téma kapcsán is. Köszönöm, elnök asszony. Nem a jelentéssel kapcsolatban, hanem az adóparadicsomokkal kapcsolatban szeretném elmondani. Azon polgárok számára, akik a tagállamokban élnek. Azt gondolom, hogy eljött az idő, hogy az európai intézmények nagyon komolyan átgondolják ezt a kérdést. Van egy javaslat, amely néha előkerül, napirendre tűzzük, és mindig elutasítják ezt a javaslatot, de ezt a javaslatot a polgárok támogatják. A következő javaslatról beszélek. Vannak olyan országok, ahol ezek az adóparadicsomok léteznek, vannak olyan országok, amelyek éppen ezért nem egyet, értenek egyet azzal, hogy az átláthatóságot támogatjuk. Támogassuk. És ezért azt gondolom, hogy ha nem tudjuk az EU-ban leállítani azon vállalatok tevékenységét, akik adóparadicsommal rendelkező országokban vannak bejegyezve, akik nem írják alá az EU-val az átláthatósági megállapodásokat. Azt gondolom, hogy ez egy olyan intézkedés lenne, amely a polgáraink, polgáraink elvárásainak megfelelne. Sok olyan vállalat van, amely ilyen adóparadicsomban van bejegyezve, és ezen vállalatok különböző ügyletekkel megváltoztatják papíron a vállalat tulajdonosait. Valójában mégiscsak olyan országban vannak bejegyezve, ahol adót nem kell fizetniük, és én ezt igazságtalannak tartom. Köszönöm. Sven, azt gondolom, hogy éppen ez az a logika, amit követnünk kell. Természetesen át kell gondolni, hogy milyen jellegű büntetést akarunk alkalmazni, de valamilyen büntetésre mégiscsak szükség van. Teljesen egyetértek. Németországban legalábbis van egy olyan törvény, amely büntetést ró ki minden olyan pénzügyi átutalásra, amely adóparadicsomba megy. A probléma az, hogy az adóparadicsomok listáját az OECD lista alapján tartják nyilván, ahol nulla ország van jelenleg. Tehát az adóparadicsomok definíciójával van a probléma. Ezután lehet aztán megvitatni, hogy milyen büntetést tudunk meghatározni, amely egyben korlátozza, az adóparadicsomokat, másrészt pedig a gazdasági súlyát is megfelelően határozza meg. Tehát azt gondolom, hogy ez az a logika, ami ami alapján elindulhatunk, hogy elfogadhatatlan az, hogy bizonyos országok kihasználják a nyitott tőkepiacot arra, hogy bizonyos emberek kikerülhessenek az adózás alól. Itt adó paradicsomokról van szó, tehát angolul tax havenről van szó, és nem pedig heavenről, tehát nem paradicsomról valójában. Úgyhogy nagyon fontos, hogy itt eh, tényleg egy eh, eh, hát, tax havenről és nem tax heavenről van szó angolul. Hát abban bizonyos soknak az adó paradicsom éppen, hogy paradicsomi körülményeket biztosít ez a probléma. De hát azt gondolom, hogy ez egy általánosabb vita, és ezt Kutas úr jelentésében nem biztos, hogy be tudjuk venni. Ezt a Domenici jelentésben is már érintettük, de aztán végülis azt a megfogalmazást nem szavaztuk meg, de lehet, hogy valamilyen kisebb lépést itt a következő jelentésben majd bevehetünk ebből a vitából. Nos, körülbelül 5 perc szünet következik, mielőtt megérkezik a következő előadónk. Jaj, igen, határidők az EBB-vel kapcsolatban. Elnézést. Nos, Kutas úr, módosítók beadási határideje október 1, módosítókat megvizsgálják október 18-áig, és a szavazás a bizottságban 26-án lesz. Ez a jelenlegi ütemterv. Right. Um, thank you, colleagues. We're now... Rendben, kollégák, köszönöm. 11-es napirendi pont következik. Filip Mástadt úrral fogunk eszmecserét folytatni, aki az Európai Beruházási Bank elnöke, mint tudják, és a felügyelő tanácsának is tagja egyben. Üdvözlöm Mástadt urat, és meg szeretném neki köszönni azt az együttműködést, amelyet az utóbbi egy év során tanúsított felénk, és az EU költségvetése kapcsán, a nagy beruházási projektek kapcsán nekünk eddig is elmondott és elmondani fog. Saját kezdeményezésű jelentést írunk a Beruházási Bank éves jelentéséről. Ennek a felelőse Kutas úr körünkben, és biztos vagyok benne, hogy ő fogja itt vezetni majd a kérdezést, miután meghallgattuk Mércstet Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, elnök asszony, nagyon köszönöm, hogy meghívtak, hogy az Európai Beruházási Bank tevékenységéről szólhassak. Mindenek előtt az EBB EU-n belüli tevékenységéről szólnék, elnök asszony és erre utalt, hogyan kívánunk hozzájárulni az Európai Unió tevékenységéhez gazdasági síkon. Ugyanakkor két bevezető megjegyzést is engedjenek meg. Először is kiemelem azon kiváló együttműködést, amelyet az önök szakbizottságával végzünk. Tudják, hogy formálisan a szerződés alapján az EBB-nek nem kell beszámolnia kötelező jelleggel a parlamentnek, de úgy gondolom, hogy ez magától értetődik, természetes, hogy beszámolunk, hiszen európai intézmény vagyunk, az európai politikák szolgálatában dolgozunk, így magától értetődik, hogy magunk is az európai polgárok képviselője előtt beszámoljunk. A hatodik jelentését készítettük el az EBB-nek, az Európai Parlament állásfoglalásának fényében, és erről is majd szívesen szólnék. Második bevezető gondolatként hallottam arról, hogy a külső projektek támogatásáról is szóltak már a napirendben. Én nem szeretnék külön az EU-n kívüli projekthez adott hitelek és garanciák aspektusairól, de természetesen ilyen jellegű kérdésekre is szívesen válaszolok. Hadd szóljak most arról, hogy az Európai Beruházási Bank milyen szerepet játszott a válság elleni küzdelemben. Tudják, hogy amikor a válság 2008 végén kitört, akkor a részvényeseink, az Európai Unió tagállamai azt kérték tőlünk, hogy amennyire csak lehet, fokozzuk támogatásainkat a projektek megjelen, megvalósításában, és ezt három irányban tegyük meg. A konvergencia régiók területében, a klímaváltozás elleni küzdelem területén, valamint a kis- és középvállalatoknak nyújtott támogatásokban 2009-es tevékenységünk alapján 79 milliárd eurós hiteltámogatást írtunk alá. Ez 37%-os növekedést jelent 2008-hoz képest, és 66%-ost 2007-hez képest, jelentős tehát a tevékenységi volumenünk növekedése 2009-ben. 29 milliárdot a konvergencia régiókba utaltunk, 17 milliárdot olyan projektek támogatására utaltuk át, amelyek közvetlenül a, az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentését szolgálták, 12 milliárd eurót pedig a kis és középvállalatok irányában nyitottunk meg banki partnereinken keresztül. Nagyon röviden hadd számoljak be arról, hogy mi történt 2009-ben. Azt kell most átgondolnunk, hogy vajon a tevékenységünket meg kell-e változtatnunk a jövőben. Két elemet kell ezzel kapcsolatban tényezőt figyelembe vennünk. Először is Szerencsére a gazdaság kezd élénkülni Európában, ennek jeleit látjuk, még nagyon törékeny ez az ö, fellendülés, de mégis ö, úgy tapasztaljuk, hogy ö, az export tevékenység ö, ö, növekszik, másrészt pedig első jeleit tapasztaljuk már annak is, hogy számos tagállamban, több tagállamban már a nemzeti igény belső igény is növekszik. Ügyfélkörünkben támogattunk olyan ügyfeleket, akiknek kevésbé van már szükségük az EBB támogatására, nagyvállalatokról van szó, 79 milliárdos hitelből 42 százalék 2009-ben nagyvállalatokat cél, vállalatokat célzott meg, olyan vállalatokat, amelyeknek saját finanszírozási nehézségeik voltak. 2010-ben etéren javul a helyzet, és ez így is van jól. A vállalatok önfinanszírozása már javult, vagy bankokon keresztül, vagy a tőkepiaci segítségnek hála. Ez az ügyfélkörünk tehát most már kevésbé igényli a segítségünket, így a, ezen jellegű hitel tevékenységünk, hitel portfóliónk csökken majd 2010-ben. Másrészt pedig nem tudunk éveken keresztül ilyen magas szintű tevékenységet fenntartani. Miért? Mert tőkeigényes tevékenységről van szó, van szó és az alapszerződésünk, amely magának az EU szerződésnek mellékletét képezi, azt fogalmazza meg, hogy 250 százalékát nem haladhatja meg saját alaptőkénknek a kihelyezett hitel mennyisége a mm, tagállamok képviselői, részvényeseink világosan fogalmaztak, az Európai Unió költségvetéséből nem gazdálkodhatunk, tehát csak saját alaptőkénket tudjuk kihelyezni éves mm, profitunkból, képesek vagyunk saját alaptőkénket növelni, és így tudunk például 2009-ben 79 milliárd eurót kihelyezni, de ezt éveken keresztül nem vagyunk képesek tartalék képzéssel sem megvalósítani. A legérdekesebb tehát a jövő tekintetében az lehet, hogy ha az Európai Bizottsággal azon próbálunk munkálkodni, hogy hogyan vagyunk képesek hozzájárulni a 2020-as Európa 2020-as stratégia megvalósításához. Úgy vélem, hogy igen fontos aspektusról van szó az Európai Unió számára, tehát valóban hatékonyan kell a 2020-as stratégiát végrehajtani. Az elemzés megfelelő tehát, alapvető fontossággal bír az európai polgárok számára, hogy a növekedési potenciált fokozzuk, hogy ezt úgy tegyük meg, hogy a mm, termelékenységet fokozzuk, így pedig a kutatásfejlesztést kell támogatnunk, valamint a képzést. Úgy véljük, hogy az EBB ha tevékenységét az Európai Bizottsággal együtt hajtja végre, hozzájárulhat a 2020-as stratégia kiteljesítéséhez. Az Európai Bizottságról olyan megoldások kapcsán tárgyalunk, amely lehetővé tenné számunkra, hogy az EBB olyan hiteleket folyósítani, amelyekkel, amelyeknek hála a költségvetést lehetne oly módon megsegíteni, megtámogatni, hogy a stratégia kiteljesülhessen. Ellentétben ezzel valahol az Európai Beruházási Bank tőke kihelyezését is ö, lehetne könnyíteni. A Capital Adequacy Ratio ö, főleg a Bázel 3-as szabályok fényében ö, már úgy alakul, hogy hamarabb ö, elérünk saját korlátainkhoz, így tehát valahol nagyobb szabad kézzel kell, hogy rendelkezzünk. Így példával hadd éljek. Létező példáról van szó. A Risk Sharing Finance Facility a kutatás számára eszközről van szó Egyrészt tehát közös eszközöket használunk föl a hetedik kutatási keretprogramból, valamint az EBB saját forrásait mozgósítja. Egy milliárd euróról van szó a hetedik keretprogramból, egy millió euró pedig az EBB től származik, így egy olyan tőke állományt képezünk, amely kockázatosabb ügyleteket finanszíroz. Olyan kockázatos ügyletekről van szó, amelyeket normál körülmények között banki megfontolásból nem támogatnánk, de mégis hitelt nyújtunk, mert kutatási projektekről van szó, és közös eszközállományt mozgósítunk az EU és az EBB részéről. Két milliárd euróról van szó EU költségvetésből, így 10 milliárdos hitelkeretet tudunk képezni. Mi csak részét ö, finanszírozunk természetesen, egy részét magának az összköltségnek, ezen projekteknél, kutatási projektek esetében, de így hozzájárulunk magunk is az EU 2020-as stratégia megvalósításához. Ha önállóan kellene ezen kockázatos projekteket finanszíroznunk, akkor sokkal tőkeigényesebb feladatot kellene megvalósítanunk, viszont így valahol a kockázatot is megosztjuk, és így a pénzügyi eszköz is jelentősebb. Közös eszközöket dolgozunk tehát ki, ilyen típusú eszközöket az Európai Bizottságról. Ideálisan három jellemzővel kell bírjanak ezenek eszközök, nem kell a spanyol viaszt feltalálnunk, egyszerűnek kell legyenek ezek eszközöknek, az ilyen pénzügyi eszközökről, közös pénzügyi eszközökről így tárgyalunk a bizottsággal. Revolving jelleggel kell, hogy bírjanak, ha az ügylet megfelelően működik, és a befektetett összeget visszakapjuk, akkor újra befektetjük. Harmadik jellemzője pedig ezen eszközöknek az, hogy katalizátor szerepet töltenek be, és más, akár magán, akár állami pénzeszköz mozgósítására ösztönző jellegűek. Néhány szót hadd szóljak egy ilyen eszközről, amelyet az Európai Bizottsággal karöltve tudnánk kidolgozni és javasolni. Barozó elnök is szólt előadásában az EU eh, helyzetéről, állapotáról eh, szóló előadásában, ezek, ez az eszköz pedig az euró eh, kötvény. Azaz projektbandzok, projektkötvények. Az infrastruktúrális szükségletek kielégítésére szóló kötvényekről van szó, amelyek a jövő elkövetkező években igen komoly igényre számíthatnak. Az elmúlt években a magánfinanszírozás mozgósítása ugyan létezett, de nehézkesen. Miért? Mert a magánbefektetők, mint például biztosítótársaságok olyan kötvényeket vásároltak, amelyeket nagy infrastruktúrális projektek gazdái bocsátottak ki. Miért? Mert ezen kötvények olyan rátával rendelkeztek, amelyek jó besorolással rendelkeztek. Ez a megoldás viszont most már nem létezik, úgyhogy eltűnöttünk azon az Európai Bizottsággal, hogy hogyan lehetne újra a magán pénzügyi alapokat bevonzani az európai nagy projektek finanszírozásába, és így vetődött fel a Project Bonzok gondolata, nem az eurobonzokról van szó, többször hallottunk már ezen gondolatoktól, tehát nem az eurókötvényekről, hanem a projekt kötvényekről van szó. Olyan ö, kötvényekről van tehát szó, amelyek speciális ö, projekt infrastruktúrák finanszírozására kerültek kialakításra, és olyan vonzónak kell, hogy legyenek ezen kötvények, amelyeket mondjuk 3A, tehát 3 aaa s vagy két ás besorolásúak, már pedig tudjuk, hogy az infrastruktúrális projektek vagy B vagy 2B besorolásúak, úgyhogy azt kell valóban megtalálnunk azt a megoldást, hogy a besorolásuk a nagy infrastruktúrális projekteknek olyan legyen, hogy a magánbefektetők számára is vonzóak legyenek. Nem szeretnék most technikai jellegű részletekbe belemenni, elég komplexek ezek, de valahol egyfajta hittel ö, fokozásról van egy szó, hitel szint emelésről, megnövelésről van szó, az Európai Beruházási Bank és az EU szintjén, egy részét a be, a, ezen kötvényeknek pedig magánbefektetők vásárolnák meg. További részlettel nem akarok szolgálni, csak egyfajta példa volt ez arra vonatkozóan, hogy milyen eszközöket szeretnénk kidolgozni az Euró 2020-as Európai Stratégia jegyében. És ami a második prioritást illeti, ennek lezárására még egy gondolatot felvetnék. Tehát az EBB tevékenysége az EU-n belül továbbra is arra lesz kiélezve, hogy az éghajlatváltozás ellen tudjunk küzdeni. Már elmondtam, hogy tavaly 2009-ben ö, aláírtunk olyan projekthiteleket, amelyeknek célja, hogy az üvegházgáz kibocsátást csökkentsük, ez 17 milliárd eurót ért el, és folytatni akarjuk ezt az utat, hiszen az igazgató tanácsunk úgy döntött, úgy döntött, hogy fokozatosan növelni kell az ilyen jellegű hitelek arányát a következő években. Tehát az a szándékunk, hogy 20%-ról 25%-ra emeljük ezen jellegű tevékenységünk arányát. Elnök asszony, így tudtam röviden áttekinteni a tevékenységeinket az EU-n belül, de mint már elmondtam, hogyha az EU-n kívüli tevékenységre is vonatkoznak kérdések, nagyon szívesen megválaszolom ezeket. Köszönöm szépen, nagyon érdekes volt ez az előadás, és már most is nagyon sokan kértek szót, akik kérdést szeretnének feltenni önnek. Elnézést kérek, de kötelezettségeim máshova szólítanak, úgyhogy elnökként José Garciának fogom megadni most a lehetőséget, hogy levezesse az ülésünk további részét, de nagyon köszönöm, hogy eljött, és még egyszer elnézést kérek, hogy most el kell hagynom a termet. <coughs> <coughs> Thank La palabra ahora al señor Kutas. Chair, uh, first of all I would like to welcome... Köszönöm. Üdvözlöm Mástát urat, hogy eljött ide és ezt az eszmecserét lehetővé tette számunkra, és köszönöm neki. Lenne egy megjegyzésem. Mindenki tudja, hogy milyen fontos szerepe van az EBB-nek az Európában, és már ön is elmondta, hogy mely tevékenységekben szeretnének részt venni a kutatás és fejlesztés területén, hogy ö, hogyan akarják növelni a hitelek ö, volumenét és a tevékenységeket megerősíteni. Ezzel kapcsolatban szeretném kiemelni, hogy milyen fontos a helyi gazdaságok ösztönzése és a KKV-k szerepe. Én az én megközelítésemben tehát a munkanélküliség elleni küzdelemben azt gondolom, hogy ez rendkívül fontos. Másodszorban, ami a projektbandokat, a projektkötvényeket illeti, én ezt jó ötletnek tartom, és úgy gondolom, hogy hogyha lehetőségük lesz arra, hogy ezen projektkötvényeket kifejlesszék, akkor nagyon fontos szerepet tudnak majd betölteni az európai pénzügyi piacok stabilitásának kialakításában. Mielőtt ön idejött volna, akkor beszéltünk az EU-n kívüli EBB tevékenységekről. Az én jelentésemben szeretném kiemelni azt is, hogy ahhoz, hogy az állami finanszírozást meg tudjuk védeni, azt gondolom, hogy az EB-nek nem lenne szabad olyan területeken tevékenységet támogatni, amelyeket adóparadicsomnak nyilvánítottak. És az összes kollégám feltett egy kérdést az adóparadicsomok definíciójával kapcsolatban, a jelentéssel kapcsolatban, úgyhogy szeretném ezt a kérdést önnek is felvetni, mert fontosnak tartom, és azt gondolom, hogy nekünk is ezt be kell építeni a stratégiánkba. Előadóként már felvettem a kapcsolatot az ön kollégáival, és semmilyen problémát nem látok a jelentéssel kapcsolatban, de természetesen a továbbiakban is még kapcsolatban maradunk, és ezt a beszélgetést lefolytatjuk. Köszönöm. Köszönjük szépen, Kutas úr. Most Andrea asszony következik. Én is a Project Mondok témájában szeretnék kérdezni. Barozó úr a Unió állapotáról szóló beszédében is kiemelte, hogy ez egy sürgős dolog, mert a transeurópai hálózatok, energiaközlekedés egyéb miatt is fontos, és az európai gazdaság szempontjából általában. De ha belássuk magunkba, magunkat a témába, akkor látjuk, hogy ez egy ennél bonyolultabb kérdés, és érdekelne engem elnök úr véleménye arról, hogy ezeket a terveket miért nem hajtották végre? Azért, mert nem is voltak ezek a tervek készek még, vagy nem volt elég pénz, vagy szakértelem, vagy a nemzeti költségvetésekben nem volt megfelelő forrás rájuk, és nem világos számomra, hogy egyáltalán milyen ennek a finanszírozási struktúrája. Amit ön beruházási bankként vállalt és tehet, azon kívül az is érdekelne, hogy még kinek és mit kellene tenni. Van-e jó példája, amely ön szerint követhető, és amelyekben a project bandok valóban segítenek, segítettek a projektet megvalósítani, mert eh, nagyon sokan összekeverik eh, a eurobondokkal ezt az egész témát, ilyen szintű a téma ismerete. Aztán egyértelmű az is, hogy egyesek attól tartanak, hogy akaratlanul egyfajta európai eladósodást fogunk ezzel generálni. Érdekelne tehát, hogy a project bondokat nyilván vissza kell fizetni, de ö, nyilván lesz valami hozamuk is ezeknek, valamilyen kamattal megfejeltek, de segítenek-e majd ezek a nemzeti államadóságok finanszírozásában? Tehát ha erről, ha többet mondana nekünk, azt megköszönném. És végül pedig van egy olyan félelem is sokakban, hogy, hogy a demokratikus legitimációját az egész helyzetnek aláássa a jelenlegi elképzelés, különösen, hogyha minket az Európai Parlamentet nem vonnak be közvetlenül. Köszönöm, Lambert úr következik. Üdvözlöm, elnök úr, mint már mondta, eh, nem köteles eljönni, de ettől függetlenül nagyon nagyra értékeljük itt a szakbizottságunkban, hogy eh, ön eljött hozzánk. Nagyon nagyra értékeljük ezt, mert azt gondolom, hogy szükség van erre a párbeszédre. Tudjuk, hogy milyen fontos szerepe van az EBB-nek. A 2020-as stratégiát említette, és eh, beszélt a projektbandokkal kapcsolatos erőfeszítéseikre nem azt mondom, hogy ön az utolsó reménysugarunk, de azért mégiscsak kulcs szerepet játszik és játszanak abban, hogy milyen reakciót választ tud adni európai szinten Európa a gazdasági válságra. Szeretném üdvözölni, hogy megnövelte a befektetést az EBB az éghajlatváltozással kapcsolatos tevékenységben. Szeretném, hogyha ezt kitágítanánk más a bolygót érintő kérdésekre, mint például az erőforrások kimerülésére, amiről kevesebbet beszélünk, mint az éghajlatváltozásról, ettől függetlenül az, er, a források kimerülése ugyanolyan fontos és ugyanolyan nagy problémát jelent, mint mondjuk a lítium források kimerülése, amivel kapcsolatban vita folyik, és mindenképpen foglalkozni kell azzal, hogy hogyan tudunk ezen problémára megoldást találni, hiszen ez a gazdaságunk fenntarthatósága szempontjából rendkívül fontos. Persze az egy dolog, hogy többet tegyünk az ilyen úgymond erényes területeken, másrészt pedig a káros tevékenységeket le kellene építeni. És azt gondolom, hogy ami minket érinteni, és erre, kap, ezzel kapcsolatban Sven is feltett egy kérdést, hogy mit tesz az EBB olyan projektek területén, amelyeket objektíve károsnak lehet tekinteni az éghajlatváltozás vagy az természeti források kapcsán. Tehát nem csak az érdekelne, hogy hogyan lehet a fenntartható tevékenységüket megerősíteni, hanem az is, hogy hogyan lehet kivonulni olyan projektek finanszírozásából, amelyek nem fenntarthatóak. Második kérdésem. Ön is utalt erre, és ezért merült fel a kérdés bennem, hogy a Bázel 3-as szabályai hogyan hatnak ki az önök tevékenységeire. Látván, hogy milyen az aránya az önök tevékenységének, a Bázel 3-asnak valóban van-e hatása az önök tevékenységére? Hogyha igen, akkor ön ezt el tudja ezt így fogadni, vagy úgy gondolja esetleg, hogy a Bázel 3-as bizonyos ajánlásait az európai térségben kicsit ki kellene igazítani azért, hogy a célal ellenkező hatásokat érjenek el vele. És ami az ebiben kívül tevékenységet illeti, elnézést, az EU-n kívüli tevékenységet illeti az EBB-nek, azt gondolom, hogy általában véve az EBB nem rendelkezik megfelelő szakértelemmel ahhoz, hogy fejlesztési tevékenységet folytasson. Ezzel kapcsolatban a kérdésem, hogy mit tesznek önök az EBB-ben azért, hogy növeljék az ilyen szakértelmet az EBB-n belül, azért, hogy elkerüljék azt, hogy más nemzetközi pénzügyi intézetek által elkövetett hibákat önök is elkövessenek a fejlődő országokban. Ez volt a három kérdésem. Köszönöm. Köszönöm Lambert úr. Meisztatúrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm Kutas előadó urat elő, előadó úrnak, hogy ilyen pontosan és lelkesen elemezte az EBB tevékenységét, a kis és középvállalatok megerősíthetem, hogy fő megbízóink, fő ügyfeleink a nagy vállalatok természetesen tevékenységi körünkben fontos szerepet játszanak, de a kis és középvállalatok hitelhez való jutásának mindenképpen egyik ösztönzői vagyunk, hiszen az a hagyományos kereskedelmi bankok még mindig korlátozzák hitel folyósításaikat a kis és középvállalatok felé. Tavaly 12 milliárd eurót folyósítottunk a KKV-k számára, idén is igyekszünk körülbelül körülbelül ilyen arányban támogatni a kis és középállatok. Mi tehát hitelt nyújtunk a bankoknak, ha ők szavatolják, hogy aztán a kis és középvállalatok felé folyósítanak hiteleket banki partnereinket tehát kötelezzük erre, és így jobban tudjuk nyomon követni ezen folyósított alapok hatékony felhasználását. Örülök annak is, hogy különös figyelmet szentelnek majd az adóparadicsomok elleni küzdelemnek. El kell mondjam, hogy az EBB igen szigorú szabályok mellett ö, ö, újító jelleggel, hogy úgy mondom, amikor fejlesztési bankok elnökeivel többoldalú tárgyalásokat folytatunk, még néha szó is éri a ház elejét, és igen, erőteljesen kritizálnak minket ezen szigorunk miatt a kereskedelmi bankok vezetői, de mi kötelező jelleggel követ, megköveteljük azt, hogy relokalizálják az ilyen tevékenységeket az adóparadicsomokból nem adóparadicsomokba. Ami a kétes tevékenységeket illeti a nemzetközi szervezetek listáira, így az OECD listára is appellálunk, a Gárfi listára is, olyan fellép cselekvési, cselekvési csoportról van szó, amely a a pénzmosás ellen küzd. Ez nem is képezheti ö, vita tárgyát. Mi igenis hivatalosan és igen nagy szigorral használjuk ezen jegyzékeket, listákat. Lehet, hogy néhányan azzal vádolnak minket, hogy a listák maguk még mindig engedékenyek és nem elég szigorúak, de hát a tagállamoknak kell ezen listákat magukat szigorítani, mi viszont az EBB, mivel saját listával nem rendelkezünk, ezért egyelőre a létező listákat alkalmazzuk. Ami a Votman Kolasszony féle késedelmes projekttámogatással kapcsolatos kérdést illeti, igen, valóban így van, de hát nem csak finanszírozási nehézségekkel kell megbírkoznunk, hanem igazgatási, technikai jellegű nehézségeket is, a koordináció hiányát is valamilyen szinten föl lehet vetni, például az építési engedélyek kiadásánál, számos olyan probléma merülhet föl, amelyen, amely miatt az, a transzeurópai közlekedési hálózat finanszírozása késedelmes. Ami a projekt kötvényeket illeti, természetesen nem bármely típusú infrastruktúránál alkalmazhatók ezek a kötvények megfelelő jövedelmezőséggel kell rendelkeznie egy-egy projektnek, hogy hosszú távú magán finanszírozókat is bevonzhassunk ezen támogatási támogatók körébe. Ha például egy nyugdíj alap befektet, akkor tartós megtérülésre számít, nem egy éven belül akarja, hogy a hozam megfelelő legyen, de 10-20 éves távlatokban gondolkodva már mindenképpen megtérülőnek kell lennie ezen befektetésnek. A, a projekt ö, ö, gazda társaságnak magánvállalatnak kell lennie, amely kibocsátja a kötvényt, kötvényeket, el lehet kép elképzelni, hogy nagyobb részben intézményi befektetők számára ö, bocsátja ki a kötvényeit, kisebb részben például az EIB, az Európai Bizottság és más európai vagy pénzügyi intézmény számára nyitja meg a kötvényállományát. A lényeg az, hogy az intézményi beruházók, befektetők távlatokban biztosak legyenek abban, hogy idővel megtérül a befektetett összeg ami az EIB-t és az európai költségvetés oldalát illeti, a beruházás nem feltétlenül jelentős volumenű lesz, de a kockázat fokozottabb lesz a az állami befektetők részéről, mint a magánbefektetők részéről. Tehát a mi célunk a magánbefektetői kockázat csökkentése, hogy a befektetés magánrészről megvalósuljon, és az állami intézmények kockázatvállalása ezzel fokozódjon. Közvetlen hatása az eladósodásra nincs ennek a megoldásnak. Így bizonyos ellenvetéseket így ö, sikerül most már tisztáznunk. A projektkötvényeknek semmi közök az euró kötvényekhez. Ez egy egészen más felvetés az eurókötvény, majd a soros, soron következő ö, pénzügyi tervben az euró kötvényekre is sor kerül megfontolásra, de ez egy másik terület. Jim Lambert feltett bizonyos kérdés, egy számos kérdést azon projektekről, amelyek nem az üvegház gázkibocsátás csökkentését célozzák, hanem más típusú tevékenységeket. Való igaz és világos, hogy a megújuló tevékenységek támogatása egyre fontosabb a portfóliunkban. Legalább 20%-a az elektromos áram előállításának megújuló energiaforrásokból kell, hogy megszülessen. Ugyanakkor néha még mindig megesik, hogy ö, olyan üzemű, például szénüzemű ö, erőműveket is támogatunk, amelyek hát nem megújuló energiaforrást alkalmaznak, használnak. Lehetetlen bizonyos ö, projektek esetében, például Németországban, tudjuk, hogy van bizonyos hányadát az elektromos áramtermelésnek még szénüzemű erőművek adják. Három feltételt kell betartania az ügyfélkörünknek. Először is, hogy kiváltsa az új projekt a meglévő kapacitást. Másrészt célunk, hogy az üvegház kibocsátás szintje legalább 20%-kal csökkenjen az új projektnél. A harmadik feltétet a CCS-friendly megoldás, tehát hogy az új erőmű tervezése olyan legyen, hogy amikor a, majd a széndiokszid szénlekötés és tárolás megvalósul, annak, annak feltételei megvalósulnak, akkor az új projekt az ilyen CCS barát módon működjön. Ilyen típusú projekteket támogatunk. Kérdés. Vajon az ilyen típusú káros jellegű ö, megoldások csökkentése növekvő vagy csökkenő tendenciát mutat? Válasz az elektromos áram előállítás finanszírozásnál a fosszilis energia ö, aránya világosan csökkent. Aztán röviden utaltam Bázel 3-ra is. de Úgy gondolom, hogy bizonyos szabályok mind a Bázel 3-ban, mind pedig az International Accounting Standard Board által kialakított számlázási standardok nem mindig teljesen alkalmasak arra, hogy a hosszú távú befektetők konkrét helyzeteit tükrözzék. Nagyon más a mi helyzetünk, mint egy kereskedelmi banknak, amely tradinggel foglalkozik, amely elad és megvásárol eszközöket. Nem ez a mi helyzetünk. Mi megtartjuk az eszközeinket a beérésig. És hogyha market-to-market -market szabályokat akarnak ránk alkalmazni, ennek az a következménye, hogy az eredményeink sokkal volatil, volatilisebbekké válnak, aminek nincsen értelme, mert hogy pont az a célunk, hogy végigvárjuk egy adott eszköz ö, futamidejét. Tehát a Basel 3-as szabályok és ö, a, az International Accounting Standard board kapcsolatos szabályok nem teljesen ö, felelnek meg a mi helyzetünknek, mivel nem veszik figyelembe a mi üzleti modellünket a múlt héten Bárnyi biztos úrnak elköltünk egy elég részletes feljegyzést, amit más hosszú távú finanszírozási intézménnyel közösen dolgoztunk ki, és ebben a feljegyzésben kérjük Bárnyi biztos úrtól, hogy amennyiben lehetséges, bizonyos technikai javaslatunkat vegyen figyelembe. Hogyha valakit érdekel, holnap délelőtt lesz egy szeminárium az Eurofi szemináriummal párhuzamosan, pontosan ezen kérdésről, arról, hogy a hosszú távú befektetőknek milyen specifikus helyzetük van. Köszönöm, elnök úr! Elnézést, az utolsó kérdésre Lambert úrtól még nem válaszoltam de lehet, hogy ezt más helyen fogjuk lefolytatni ezt a vitát, mert érdemes lenne erről részletesebben is beszélni. A kérdés az volt, hogy az EBB valóban be tudja-e tölteni fejlesztési banki szerepét, és hogyha igen, akkor milyen feltételekkel. Természetesen erről a részvényeseknek kell dönteni. Egyelőre nem egyértelmű a helyzet, hogyha igenleges a válasz erre a kérdésre, a, hogyha valóban fejlesztési banki szerepet kell az EBB-nek betöltenie, akkor el kell fogadni azt, hogy ehhez nekünk eszközökre van szükség, mind humán erőforrás eszközökre, mind pedig ö, koncesziós eszközökre, hiszen nem lehet valóban beruházási bankként fellépni, hogyha ö, nem tudunk ö, megfelelő ö, kamatlábbal szegény országokat finanszírozni. Köszönöm, elnök úr! Nagyon hosszú lista van itt előttem, nagyon sok kolléga szeretne szót kérni. Kérem a kollégákat, hogy egy percnél rövidebben szólaljanak meg. Viki? Nincsen tolmácsolás? Még egyszer mondom, angolul, nagyon hosszú a lista előttem. Kérem a kollégákat, hogy egy percnél rövidebb módon próbálják elődni magukat. Köszönöm. Tudom, hogy Vatmakol asszony kérdését még nem válaszolta meg elnök úr a demokratikus elszámoltathatóságról. A tegnapi anyagban nagyon jelentős változás olvasható. A költségvetés 1%-áról 10-20%-ra nő az ilyen projektekre költhető pénz, és állítólag ez a tagállamok érdekét szolgálja, de ugyanakkor nagyon nagy kétségeket vett föl bennünk, mert nyomás gyakorol a közféra, a közférában megvalósuló benyomásomok, beruházásokra. Tehát növekszik a kockázat, és ezért különösen meg kell növelni majd a felügyeletet, az óvatosságot. Nyilván Európában nagyon sok infrastruktúrális beruházásra van szükség, és nagy a finanszírozási hiány. Akár energiaügyről beszélünk, vagy kutatás innovációról, ezekre, ezekhez pénzre van szükség, de éppen azért, mert itt a PPP-n belül valósulnak meg ezek a projektek, és ezzel egyet is értek. Ebben mindig van erkölcsi kockázat. Mi van akkor, hogyha valami nem sikerül, akkor a magánhitelezők megint arcra esnek majd? Tehát sokkal többet kéne erről beszélni, hiszen sokkal több a pénz, amelyet felelősek vagyunk, és Votman Kohl első kérdését szeretném gyakorlatilag így megismételni. Bernd asszony, úr. Köszönöm szépen, hogy tudja mennyire nagy figyelemmel követem az Európai Beruházási Bankot, nem csak mint EU-n belüli, hanem EU-n kívüli finanszírozó. Én magam a devének is tagja vagyok. Izlandról ö, szól az egyik dokumentumunk, és az izlandi ö, hitelnek feltételei vannak, tudjuk, de mivel kapcsolatban van, fe, vannak feltételek azzal kapcsolatban, hogy Izland Hollandiának és Nagy-Britániának tartozik, és hogy a számára folyosított hitel attól függ, hogy visszafizeti-e ezen nevesített két országnak adósságállományát. Nem szabad az izlandi befektetéseket visszafogni, lassítani azért, csak azért, mert két európai tagállammal szemben adósság állománya van. Tehát, hogy attól tenni függővé magát a folyosított hitelt, EBB hitelt, hogy visszafizeti a pénzt. Berman úr, köszönöm. Köszönöm, elnök úr, a szót. Az innovatív finanszírozásra szeretnék visszatérni. Ez egy olyan eszköz, amelyre ön is utalt ma, és a bizottság is gyakran utalt már, ráadásul több biztos is az utóbbi hetek során, ideértve a kötvényeket, az EU költségvetés egyensúlyba hozát és az új kiadásokat. Tehát nagyon sok innovatív finanszírozási struktúra van, örülök ezeknek a gondolatoknak, de szeretném megtudni, hogy hol tartunk ezek megvalósítása során a beruházások kapcsán. És a hitelminősítése bizonyos pénzügyi termékeknek amit ön erről elmondott, ez nagyon hasonlít ahhoz, amit a bankok az utóbbi évek során mindig is mondtak. Tehát miközben kritizáljuk a bankokat, a túlzottan kreatív módszereikért, nagyon óvatosaknak és átláthatóaknak kell lennünk, amikor mi magunk is kreatív finanszírozási struktúrákat fogalmazunk meg. Ki lesz a felügyelő, ki le fogja vizsgálni ezeket a projekteket, eléggé hozzáértő ez az a gárda, amely ezt csinálja kik a célcsoportok, és ki adja a tanácsokat a beruházási banknak ezen eszközök bevetése során. Majd ezek a kérdéseim. Stíler úr következik. Asszony. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm Meistet úrnak is a beszámolót. Egyetértek a kollégáik véleményével, különösen a kis és középvállalkozások ügyét szeretnék kiemelni, és erről szeretnénk kiemelni, és erről szeretnék többet hallani, mert szerintem az ő finanszírozásuk továbbra is gond. Érdekelne, hogy mit gondol arról, hogy kellő megoldások vannak-e már számukra is. Ugye 92% a cégeknek kis és középvállalkozás, és jó lenne, hogyha előtérbe kerülnének, és nem csak egy mantra részét képeznék, és a nagy cégek mindig is megkapják a prioritást. A kutatási témákra is rá szeretnék kérdezni, ugye arra, hogy önök hogyan kezelik a kockázatokat, és hogyan integrálják ezt a megközelítést a 2020-as programba. Konkrét projektekről is beszélhetne, tudom, hogy van digitális napirend, tudományos programok. Jó lenne egy még konkrétabb példa arra, hogy ez hogyan valósul meg. Több kolléga, is kérte én is kérem, hogy a Project Bondok ügyét magyarázza el nekünk jobban, mert eh, a választó körzetünkben ez izgatja legjobban a választókat. Nálunk van egy híd e e projekt, és eh, érdekelne minket ez a finanszírozási struktúra, erről többet szeretnénk tudni. Nagyon fontosnak tartjuk ezek létrejöttét. Köszönöm, hogy elmondta a beszámolóját. Sajnálom, hogy nincs több képviselő a teremben, mert ez szerintem sokkal többünket érdekelhető téma, mint ahányan itt megjelentünk önt meghallgatni. Köszönjük Stiller asszonynak, most Katic asszony következik. Köszönöm, elnök úr, és az előbbi elnökének is. Ön beszélt az infrastruktúrális projektekről, az éghajlatváltozásról, a pénzügyi és technikai aspektusokról. Én szeretnék egy az Európa szempontjából nagyon fontos kérdésre feltenni egy kérdést, ami talán inkább emberi jellegű, és talán nem olyan nagy jelentősége volt, mint amiről eddig beszélt. Azzal kapcsolatban, hogy az EBB hogyan tudja támogatni a fiatalokat a munkaerőpiacra jutásban, hiszen az 15-25 évesek munkanélkülisége EU szintjén 20%-os, és Spanyolországban ez eléri a 40%-ot. Azt gondolom, hogy az EBB-nek fontos szerepe lehet ezen területen. A jövőben Párizsban egy ülést szervezek a fiatalok foglalkoztatásával kapcsolatban Európában, és ezzel kapcsolatban szükségünk lenne az önök szakértelmére és javaslataira is szeptember 15-én az Európai Bizottság elindította a Fiatalok Mozgásban programot, és valóban szükség lenne arra, hogy javítsunk a fiatalok foglalkoztathatóságán és munkaerőpiacra jutásán. Ezen programban is elmondják, hogy az Európai Bizottság jelenleg foglalkozik annak a lehetőségével, hogy az EBB-vel közösen egyetemista hiteleket, egyetemi hiteleket hozzanak létre, és így javítsák a fiatalok foglalkoztathatóságát. Erre mit tud mondani? És mi a hatástanulmány, 2011-es hatástanulmányok esetlegesen várható eredménye, és mi az ön véleménye azzal kapcsolatban, hogy lehetőség van-e az EBB fellépésére ezen a területen, mi ezt szeretnénk minden esetre. Köszönöm. Köszönöm, Deti asszony. Fej úr queria agradecer a explicação que nos deu. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönöm a magyarázó szavakat arról, hogy a projekt kötvények hogyan is működnek. Ön azt mondta nekünk, hogy a projekt kötvények majd Mindenek előtt nagy infrastruktúrális projekteket támogatnak, és magán alapokból származnak vannak olyan országok is, ahol technológiai jellegű infrastruktúra nagy projektek vannak tervbevéve. Szeretném megtudni, hogy az ilyen jellegű projekteket lehet-e majd támogatni projektkötvényekből a 2020-as stratégia keretei között, és vajon valamilyen szinten az EBB-nél kiválthatóják ezek például a gyors vasút projektek támogatását is. Én Portugáliára, Spanyolországra gondolok, ahol bizonyos kötelezettségvállalások már léteznek. Vajon ezen projekt kötvények majd kiváltják-e a már létező hitelleket? Köszönöm a szót. A beruházási bank nagyon sok hitelt ad fontos projektekre egyes tagállamokban, és nagyon sokan versengenek ezekért a pénzekért. És hogyha valaki e, elveszti a tendert, hiszen csak egy nyerhet, akkor e, mindig jönnek a vádaskodások, hogy valami nem volt szabályszerű, de néha előfordulnak valóban szabálytalanságok, és az EBB vizsgálja önmagát, illetve ezeket a vitatott finanszírozásokat, az Olaf ajánlásait mennyiben fogadta meg az EBB gyakorlatban? Köszönjük, Csiklon úr. Most... Thank you, Chair, for giving me the floor. I just have a, a follow-up question. Gigold úr kap szót. Nekem egy follow-up kérdésem lenne Pásztor úr mondandójához, Mester úr mondandójához. A follow-up során tudna nekünk adatokat mondani arra vonatkozóan, hogy mekkora a finanszírozás aránya a zöld ágazatokban, és mekkora azon ágazatokban, amelyek pedig még mindig túl rossz hatékonysággal használják föl az energiát és egyéb erőforrásokat. Szeretnénk adatokat látni erre vonatkozóan. Ezzel is köszönöm. Továbbá nem ö, tudtam korábban, hogy az EBB Németországban új széntüzelésű erőműveket finanszíroz. Elmondaná nekünk, hogy ezt mi indokolja, miért kell ilyen erőművek építését a beruházási banknak finanszíroznia. Nagyon meglep ez ugyanis. Köszönjük, Sven. Most megadom Meiszert úrnak a szót. Mike, uh, 8 perce van még. Köszönöm, elnök úr. Akkor nagyon távirati stílusban fogok válaszolni, és elnézést előre is ezért. Feljegyeztem, hogy több kérdés is volt a projekt, project bandokkal, tehát projektkötvényekkel kapcsolatban, ez jól is van így, és érthető. Először is azt szeretném elmondani, hogy nem tudjuk ezt az eszközt akármilyen projektekkel kapcsolatban alkalmazni, csak olyan projekteket lehet ilyennel finanszírozni, amelyeknek a ö, nagyjából ö, hosszú távon biztos a kifizetődősége. Tehát vannak olyan infrastruktúrális projektek, amelyek egyáltalán nem felelnek meg ezen feltételnek, amelyek mondjuk regionális fejlesztés szempontjából rendkívül fontosak, de a befektetők számára nem garantálnak megfelelő bevételt. Tehát olyan projektekről van szó, amelyek valóban a bevételt kitermelik, és ezen projektek felhasználásáért fizet valaki, a felhasználó, és ezt finanszírozza a projekt befektető vagy a szponzor. Még részletesebben majd beszélhetünk erről, de nem tudom, hogy mi a demokratikus legitimitás szintjén a probléma ezen projektek finanszírozásával a többi projektekhez képest. Amennyiben az európai forrásokból származó összeget bizonyos ilyen jellegű tevékenységre fordítunk, természetesen megmarad a felügyeleti szerepe az Európai Uniós intézményeknek, de ez ugyanolyan szinten történik, mint hogyha más pénzügyi instrumentumokra használnánk ugyanezen összegeket. Stibler asszonynak szeretném elmondani, hogy minden olyan projekt, amit nekünk az 2020-as stratégia keretein belül kell finanszíroznunk, azt nem lehet Project Bondon kerül, keresztül finanszírozni, ez csak egy pénzügyi eszköz. És van egy másik eszköz is, a Risk Sharing Finance Facility, ami már létezik. Eddig ezt csak kutatási programokra használtuk, szigorú értelemben, szűk értelemben. Most létezik egy olyan javaslat, egy független szakértői jelentés után, amely azt mondja, hogy mivel eddig az RSFF-et, tehát a Risk Sharing Finance Facility-t hatékonyan lehetett felhasználni, szeretné kibővíteni ennek a felhasználási lehetőségét, és nem csak az összegét, hanem a hatáját, tehát a felhasználási lehetőségeit is, tehát az innovációs területen is jó lenne ezt az eszközt alkalmazni, például a digitális menetrendet is finanszírozhatnánk ezen pénzügyi eszközzel, a Risk Sharing Finance Facility-vel, így tehát az összes innovációs területre kiterjesztenénk annak a felhasználhatóságát. Berman úr, én is feljegyeztem, hogy Izlanddal kapcsolatban két tagállam kérésére ezt a megjegyzést a tanácsba akarta venni a szövegbe. Hát én nem voltam ott ezen vitán, ennyit tudok erről mondani. ti asszony, azt gondolom, hogy valóban mostanra drámai problémává nőtte ki magát ez a probléma több európai tagállamban, amire ön rámutatott. Nem tudom, hogy az EBB lenne a legmegfelelőbb hely, hogy a fiatalok munkanélküliségén javíthassunk, mivel hogy az alapokmányunk alapján mi csak befektetéseket tudunk támogatni. Most a befektetéseket, hogy mennyire lehet kitágítani az immateriális eszközök befektetésekre, hát nem tudom, de amennyiben valóban azt javasolják, hogy az EBB ebbe is fektessen be, akkor mi ezt megtehetjük. Skiluna úrnak válaszolnám, hogy megerősíthetem, hogy ez valóban a küldetésünk részét képezi, amikor egy projektet finanszírozunk, hogy megnézzük, hogy a projekt befektetők mennyire vesznek figyelembe bizonyos közbeszerzési előírásokat és környezetvédelmi előírásokat. Gyakran ez az a két terület, amelyben több a vita a projekt befektetőkkel, hiszen a hiteleket csak akkor nyújtjuk, hogyha biztosak vagyunk abban, hogy a közbeszerzési és környezetvédelmi szabályokat betartják. Gigol úrnak pedig azt mondanám, hogy ön is mondott nekünk néhány adatot, tehát ami a foszilis energiát használó erőművek arányát illeti, ezzel kapcsolatban nagyon szívesen elmondok néhány részletet, konkrét példát azzal kapcsolatban, amit nekünk az EBB-nek az elmúlt években finanszíroznunk kellett. Köszönöm szépen, elnök úr. Tiszteletben. Tartottuk, betartottuk percre pontosan a erre az eszmecserére szánt időkeretet, és nagyon köszönöm, hogy megválaszolt minden kérdésünkre. Vamos a proceder al voto. Rátérünk a szavazásra. Tisztelt kollégák, vegyék elő szavazókártyáikat, tegyék be a gépbe, ha kérhetem. Most kipróbáljuk. Próbaszavazás következik, kérem szavazzanak. comme toujours. Ahogy szoktuk. On va voter. Nos, tehát még nem zártuk le a szavazást, kérem kollégákat, hogy szavazzanak, szavazzanak. Donde se vota aquí? Eh, May you vote, please? kérem szavazzanak. Uh, ¿Qué pasa? Eh, que no todos han verificado, pero bueno. We have only 31 and... Csak 31-en szavaztak, pedig 38-an kéne, hogy szavazzanak. Hol az a hét ember, hol az a hét kártya? Megtennék a kollégák, hogy szavaznak. Lehet igennel is, nemmel is, tartózkodni, csak nyomjanak meg egy gombot. Oké, now the, we have a... A szocialista frakcióból hiányzik még egy... sőt, ott már egyre többen szavaznak. Nagyon belendültek, mint szabadna. Na most jó, most jó, most maradjunk ennyiben akkor. De a néppártból még ketten nem hozták el a szavazókártyákat. Luding asszony és Gassis úr szavazását mindig majd hozzáadjuk, vagy kívánjuk. Jó, akkor áttérünk a szavazásra. Először is egy véleményről kell szavaznunk a fogyasztói jogokkal kapcsolatos Pietikáinen féle véleményre. 15-ös módosító. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os mellette ellene tartózkodás kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk ezt is. a kettes bekezdéshez kompromisszum mellett ellene tartózkodás. 17-es mellette nem, ezzel nem kell foglalkoznunk. 20-as 20 módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk a 23-as, a 4-es cikkre vonatkozik mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. A 28-as mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 29-es mellette. Ellene tartózkodás ezt ellenőriznünk kell. A 29-es módosítóról géppel is szavazunk, kérem a kollégákat szavazzanak. Aprovada. Por 22 votos a favor, 18 en contra. Elfogadtuk. Úgy tűnik. 22-18 lányban. Jó, tehát elfogadtuk. Fox módosító mellette ellene tartózkodás ezt is ellenőrizzük. A 30-as Fox féle módosítóról kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. 21 igen, 16 nem szavazott mellett elfogadtuk. Az ötös cikkről, a kompromisszumról szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 32-es, 33-as együtt szavazunk, mert megegyeznek mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 34-es mellette e, részenkénti szavazást kértek. Első rész a, a 9-es cikk, stb. részig, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Most a 19-20-asról szól a második rész mellette, ellene, még mellette, mellette, most ellene tartózkodás, elutasítottuk a második részt. 35-es módosító. Nem, e- egyesek ellenőrzést kérnek, akkor a 34-es második részéről kérem szavazzanak ismét géppel. 23-17 arányban Elfogadtuk azt. Igazuk volt, tévedtem. Tehát elfogadtuk a második részt is. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás, ezt is ellenőrizni kell. Kérem szavazzanak ismét a 35-ösről. Lezárom a szavazást. 22-17 arányban elfogadtuk azt. a 36-osról kell szavaznunk. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-es, két részben szavazunk a 37-esről. Első rész az A-tól C pontig terjed, mellette ellene tartózkodás ellenőriznünk kell. A 37-es első részéről kérem szavazzanak a szavazógép segítségével. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 28-11 arányban elfogadtuk az első részt. Most a második részről, vagyis a D pontról szavazunk mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. A 39-esről szavazunk mellette, ellene tartózkodás ellenőriznünk kell. A 39-est ellenőrizzük szavazógéppel. 39-es erősíti meg az elnök. Amendment 38. Most javítja magát az elnök, a 38-asról van szó, elnézést kér az elnök. 39, it's a corrective, it's just 38. 38, okay. 38, sorry. Elnézést, a 38-asról kell szavaztatnom. Újra kezdjük a dolgot. A 38-asról kézzel szavazunk először mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Elutasítottuk. Most a 39-esről szavazunk, mert erről viszont géppel szavazunk. Kérem szavazzanak. Most van a 39-es terítéken, szavazzanak. Úgy látom, hogy nagy arányban elfogadtuk, 23-5 arányban. Most jön a 40-es Fox-féle módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 41-es, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 42-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 44-es mellette 44-es. Kérdés van? A 43-ast elutasítottuk, kollega úr. Ez egy törlésre vonatkozó módosítás volt. Most a 44-esről szeretnék szavaztatni mellette. Ellene tartózkodás ellenőriznünk kell. A 44-esről kérem szavazzanak a géppel. Lezárom a szavazást. 30-12 arányban elfogadtuk azt. 45-ös. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 46-os mellette ellenet tartózkodás. Ezt ellenőriznünk kell ismét. A 46-osról kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást 23-18 arányban. Elfogadtuk. A 47-es Kampfen féle módosítóról szavazunk, amihez egy szóbeli módosító is tartozik, de leírtuk a szóbelit, elolvashatják mellette. esre kapcsolatban szóbeli módosítót nyújtottak be, de ezt mi beleírtuk a szavazólistába. Mondom ismét, tehát nem kell, hogy elhangozzék Ha a szublim módosítót elfogadják, akkor lehet a módosítóról szavazni, mondják a kollégák. Tehát először a szóbeliről szavazunk mellette. Nem, tartózkodás. Ah, ah, Legjobb, hogyha szavazunk erről géppel is. Tehát a, mód, a szóbeli módosítóról szavazzanak kérem most a géppel. It works? Ok, cierra el voto. 20-16 arányban elfogadtuk a szóbeli módosítót. Most jön maga a 47-es módosító, illetve pontosabban nem, mert így nem kell róla szavaznunk. 48-as módosító. Itt is így járunk el, mint az előbb. Először a szóbeliről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőriznünk kell. A szóbeliről szavazunk ismét géppel. 48-ashoz tartozó szóbeli módosítóról. Lezárom a szavazást. 22-21 arányban szűken bár, de elfogadtuk a szóbeli módosítót, és így magáról a módosítóról nem kell majd szavaznunk. Most már. Tres votos a 21. De acuerdo, la enmienda 48 cae. La enmienda 40... Sőt, 23-21 irányban eh, nyerte meg a szavazást szóbeli, ezért 49-esről szavazunk. 49-essel kapcsolatban. Az előzőt lehetne ellenőrizni, mert annyira zavaros volt a helyzet. Ellenőrzést kér? A 48-ashoz tartozó szóbeli módosítóról. Jó! A 48-as szóbeli módosítójáról elrendelem. Se, cierra el voto incluida la señora Chek. 23-19 arányban. Egyre többen támogatják ezt, nagyon jó. Így akkor most már tényleg kiesik a 48-as, és a 49-es szóbeli, szóbeliéről kell szavaznunk. Mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Így a 49-esről magáról nem szavazunk. 50-es. Mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk azt. 51-es módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 52-es, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 53-as, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 54-es, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 55-ös mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőriznünk kell. Az 55-ösről kérem szavazzanak ismét a géppel. Lezárom a szavazást 24-19 arányban. Az 55-öst elfogadtuk. 56-os mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Ja nem, most jön az 56-os mellette, ellene tartózkodás. Ellenőriznünk kell az 56-ost is. Se cierra. 30 votos a favor, en contra. 29-13 arányban elfogadtuk az 56-ost. 57-es mitféle módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 58-as mellette, ellene tartózkodás ezt ellenőriznünk kell. Az 58-asról ismét szavazunk most a géppel. Lezárom a szavazást. 28-13 arányban. Elfogadtuk az 58-ast. Most az 59-es jön mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 60-as mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 61-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 62-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 63-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 64-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 65-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ezt is 66-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk ezt is. Most a 45-ös cikkhez tartozó 67-es kompromisszumos módosító következik, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most a preambulum bekezdésekre vonatkozó módosító következnek. Kettes bekezdés, hármas módosító. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, tizenegyes elkapcsolatban kompromisszum mellette ellene elfogadtuk, hetes módosító mellette, ellene tartózkodás. Ezt ellenőriznünk kell. A hetest ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 24-19 arányban a hetest elfogadtuk. Most ismét kompromisszumos módosító következik, mellette ne tartózkodás elfogadtuk. Tizenegyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Utána a következő kompromisszumhoz tartozó szóbeli mellette. Ha ez a szóbeli átmegy, akkor a 12-esről nem kell szavaznunk. Ki támogatja a szóbelit mellette tehát? Jean-Paul ki támogatja a szóbelit? A kereszténydemokraták is elfogadják. Jó. Akkor, mivel a szóbeli módosítót elfogadtuk, a 12-esre nem kell szavaznunk. Most a 13-ashoz tartozó szóbeliről szavazunk mellette. Már szavaztunk a 12-eshez tartozó szóbeliről, most a 13-ashoz tartozó szóbeliről szavazunk. Tehát mellette Elnök úr! Itt az elnökök listájáról van szó, akkor a 12-es módosítóról van itt most szó. De ha most a szóbeli módosítóról beszélünk, akkor a 12-es okafogyottá válik. ellene mellette tartózkodik, nagyon jó a szóbeli módosítót elfogadtuk, nem szükséges tehát a 12-esről szavazni. Térjünk át a 13-asra, ugyanez az eljárás, szóbeli módosító az 57-esről mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Nem szükséges a 13-asról szavazni. 60-as. A jelenlegi szavazólista nem az Ole Schmidt-re vonatkozó szavazásra vonatkozott, hanem az előadó módosítás, és aztán a Schmidtre térünk át. Én nem azt mondtam, mondja az elnök. Válasz? Hát, elnök. Ha a szóbeliről módosítunk, akkor a, a Schmidtről nem kell ö, szavazni. De itt nem a Schmidt-féle módosítóról van szó, hanem a jelentéstevőről. Hogyha ezt megszavaztuk, a többi okafogyottá válik. Hangzik a megjegyzés a teremből. E a néppártot felkérhetnénk arra, hogy ezt készítse elő? 169, enmienda del reporter. 60-as módosító új változata egyes jelentéstevőtől mellette ellene ellenőrizzük elektronikus úton. Fierro. Queda aprobada. Por tanto... Elfogadtuk akkor. 14-es módosítóka fogyottá válik. Magáról a módosított szövegről szavazunk most. Elektronikus úton. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 38-an mellette, 3-an ellene szavaztak. A jogalkotási anyagotát megszavaztuk. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást elektronikus úton. Lezárom a szavazást. 36-an mellette, 3-an ellene. Gratulálunk az előadónak. Akkor most a független hatásvizsgálatok garantálásáról szavazunk. Ekin ö, úr, Epping úr véleményéről van szó. Most már a viccet férjük. Tegye hármas szóbeli módosító mellett ellene tartózkodik. Ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Megkezdték a szavazást? Lezárom a szavazást. 22 mellette, 17-en ellene. Második bekezdés, eredeti szöveg, mellette, ellene. Tartózkodik. Elfogadva. Há, négyes bekezdés, Thomas módosítója mellette, ellene. tartózkodik, ellenőrizzük elektronikus úton. Húsz-húsz, úgy tűnik. már többen szavaznak szavazókártya nélkül, és ugyanez volt, ez e, annyira nem volt szoros az eredmény, úgyhogy én most a módosító mellett szavaznék, eddig nem kértem szót, de pontosítani szeretnék, mert a dolgok igencsak szorosan zajlanak. 22 20 ellen a német-görög együttműködés Kráca asszonyal most végre megvalósult, és ez nagy dolog, ritka. Rendben, hát akkor ezt önre bízom. Húz. Eh, eran 22 a favor, 20 en contra. Parágrafo 4, enmienda... 22 mellette, 20 ellene, 4-es bekezdés, 4-es módosító Thomas Mann mellette, ellene, tartózkodik, elektronikusan ellenőrizzük. Négyes módosítóról van szó. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 21-19 ellenében. Akinek nincs szavazókártyája, az a német-görög együttműködés mellett tette le a voksát. Ötös de részenként szavazunk a szöveg, all in cases where legislation is drastically, és a többi. Először az első részről szavadunk. Szocialisták kérték, hogy részenként szavazzunk. Igen részenként szavazunk tehát. Részenként szavazunk tehát most. Ulmané volt a kérdés. Az én szavazó listámon az áll, hogy az első részt megszavazzuk a as an uh, only in cases where legislation is drastically changed during the co-decision procedure nélkül. Ez az első rész. És utána szavazunk arról, hogyha ez a szöveg benne marad az anyagban. Tehát részenkénti szavazás. Most először is az idézet nélkül szavazunk a módosítóról. A procedurig tartó rész nélkül. Rendben. Ez megvan. Tehát most ezen szavak nélkül szavazunk. Mellette ellene tartózkodás elfogadva, és most pedig a szavakkal mellette ellene tartózkodás elektronikusan ellenőrizzük. Más dos. Fierro el voto. Lezárom a szavazást. Considerando uno, el señor Mann, a favor. En contra. Mann, eh, ellette ellene, tartózkodik, B, eh, recital, kettes módosító Thomas Mann mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizik elektronikus úton. Lezárom a szavazást. 24-en mellette, 16-an lenne elfogadok C recital eredeti szöveg mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük elektronikus úton. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 21-en mellette, 20 ellene. D eredeti szöveg mellette ellene tartózkodik, elfogadó. A szöveget így módon módosítva szavazásra bocsátom, elektronikus úton megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 29-en mellette, 11-en ellene. Gratulálok az előadónak térjünk át a következő napi rendi pontra. Mivel ezt a szavazást lezártuk, nem, még nem zártuk le. Elnézést. Primero la hora en cuestión y luego La motion for resolution. Que aquí no tengo... No, no hay porque es una oral question y la, y la ponente es ficticia, es la señora Boy, pero como institución, no como grupo. De acuerdo, vamos a votar eh, la revisión de la regla sobre competencia. Nos akkor. Az horizontális együttműködési szabályok felülvizsgálata szóbeli kérdés 14-es napirendi pontról van szó. Mindenki készen áll? Kezdjük akkor bevezetés. E, Schwab úr módosítója mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes módosító, ami az egyessel kompatibilis, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas módosító szocialisták, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes módosító szocialisták részéről mellette. Nem, nem, nem, elnézést, visszalépünk. Kettes bekezdés eredeti szöveg mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Harmás bekezdés, szocialisták négyes módosítő mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes bekezdés, eredeti szöveg mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös bekezdés, eredeti mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 5A, Schwab úr 5-ös, ki mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Tehát most az így módosított szövegről szavazunk. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 40-en mellette, mivel hogy a két szavazatot mindig hozzáadjuk, senki sem ellenezte, elfogadtuk, most pedig jön a ezzel kapcsolatos állásfoglalásra irányuló indítvány, egyes bekezdés szocialisták mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes, kettes módosító szóbeli módosítóval. A bizottságtól kéri, hogy a felülvizsgálat végén, stb. mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas bekezdés szocialisták részéről mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes bekezdés, eredeti szöveg mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, ötös bekezdés, eredeti szöveg mellette, ellene elfogadtuk, hatos mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, hetes szocialista módosító mellett ellene elfogadtuk, nyolcas szocialista módosító mellett ellene elfogadtuk. 9-es bekezdés, 6-os módosító, mindig szocialisták mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 7-es módosító, 10-es bekezdés, szocialisták mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 11 bekezdés, 8-as módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es, 9-es módosító mellett ellene elfogadtuk, 13-as bekezdés, 10-es módosító Lamberts úr részéről ki mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Eredeti szöveg mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es bekezdés, 11-es módosító, Lambert úr részéről, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 12-es bekezdés, elnézés, 12-es módosító, 14-es bekezdés, szocialisták mellett ellene tartózkodás, Ellenőrizzük elektronikusan. 12-es módosító, 14-es bekezdés. Lezárom a szavazást. 20 mellette, hiszen 2 plusz, 21 ellene. Elnézést. 18-an mellette, 23-an ellene, igen elut- még mindig elutasítva. Most akkor az eredeti szövegről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es bekezdés, 13-as módosító Lambert mellette, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös bekezdés, eredeti szöveg mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, hogy ezt elfogadtuk. A, D, pontok eredeti szöveg mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 1.13-as bekezdés eredeti ö, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Elektronikus szavazás az egész szövegről így módosítva, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 38 a mellette, nincsen ellenszavazat, elfogadtuk. Nos, ez a szavazás most végéhez ért, akkor jön a következő szavazás. terminado el. Hello, uh, Peter. Uh, Elnök úr, a szavazás után most még hátra van egy eszmecsere a versenypolitikáról szóló jelentés kapcsán. Ennek a témának a felelőse és a szöveg szerzője Epping úr, a konzervatívok és reformisták nevében. Itt van Epping úr? Meg is adom ennek a szót. Köszönöm. A versenypolitika a bizottság egyik legfontosabb politikai területe, ettől erős a bizottság. De ki is a bizottsági politika kialakításáért felelős? Mendelssohn biztos a harmadik férfi című könyvében a következőt írja. Miután belejöttem a napi gyakorlatba, a legnagyobb gond az volt a munkámban, hogy a saját házamat rendbe tegyem, saját házam táját. Amint tudjuk, Péter Skinner ugye nincs itt, Péter Mendelssohn ö, ö, elég dörzsölt valaki, és mégsem sikerült rendbe tenni a házatáját. Nos, a jelenlegi biztosról kérdezem, hogy ő valóban úr a saját házának? Én Feld asszony tavalyi jelentésében foglaltakkal egyetértek, nem kell újra föltalálni a kereket. Most inkább csak azt kéne megnézni, hogy hogyan lépjünk tovább. És ennek jegyében néhány, len, néhány kiegészítésem lenne. Például az állami támogatásokkal kapcsolatban. A bizottság átmeneti szabályokat hozott a válság kezelésére, de meddig tart az átmeneti intézkedés? A politikában ez nagyon sokáig tarthat, akár örökké is, hogyha nincs semmilyen kritériuma. Ezt tehát meg kéne néznünk, hogy mikor fogjuk kivezetni. Aztán a versenypolitika szerepe ugye elvileg főleg az, hogy fair versenyt tegyen lehetővé a különböző szereplők között. A válság során ez nagyon megváltozott. Sok esetben a bizottság a versenypolitikát használta föl arra, hogy egyes ágazatokat teljesen restruktúráljon, újra struktúráljon, és nem volt világos, hogy mikor és hol, melyik állam milyen állami támogatással avatkozhat be. A bizottság egyes cégeket kisi, kicsi, kisebbé tett, másokat pedig felmagasztalt és nagyjá varázsolt. Lássuk csak itt az ING és Fortis Bank, vagy a KBC Holland Bank példáját. Az európai gazdaságnak egyenlő feltételű piacrendszerre van szüksége. Nem lehet, hogy még egymást is itt gyengítsük, Kína és az USA ö, óriási ö, nyomása mellett. A versenypolitika tehát mintha nem érvényesülne, pedig alapkoncepció kéne, hogy legyen, és egyre távolabb kerül a realitástól az, amit a bizottság csinál, és ezen belül is a KOM főigazgatóság. Sőt, szeretném tudni, hogy a KOM főigazgatóságnak szerint hol van Európa határa, mert nagyon autistának tűnnek a jelenlegi intézkedései. Sőt, ellenkező hatása van az intézkedéseknek, mint amit szeretnénk. A domináns pozíció elleni fellépés definíciójának átalakítása megint csak visszaélésekre ad okot. A Microsoft soha nem fog Európában igazán sikerre jutni, mert a bizottság szétszette. Egy amerikai cég így jár, de a fogyasztóról mikor beszélünk már? A fogyasztó szempontjairól, a szorosabb ellenőrzésről és az elvek vegyes alkalmazásáról. Elnök úr, úgy érzem, hogy a versenypolitikát a bizottság úgy használja föl, hogy sok cégnél dolgozó, egyéni dolgozó érdekei súlyosan sérülnek, nem beszélve arról, hogy ez az egész nem tesz jót a bizottság jó hír, hírnevének és a költségvetésnek sem. Azokat kéne büntetni, akik megszegik a trösztellenes intézkedéseket. Én azt mondanám, és komolyan ezt mondom, hogy a bizottság maradjon a kaptafárál, csinálja azt végre és újra, ami a dolga. Az EU-nak nagyon komoly közös agrárpolitikája van, most ezt elben nem kritizálnám, de tudjuk azt, hogy a nagy agráripari cégek kapják a legtöbb támogatást, és nem a, az kicsik, az egyéni gazdálkodók. Az élelmiszer árak továbbra is magasak Európában. Az európai polgárok úgy finanszírozzák a kapot, hogy közben a nagy cégeket támogatják, és nem a kicsiket, és közben mégsem válnak olcsóbbá az élelmiszerek. Ez valami önellentmondás, úgyhogy itt biztos, hogy valamit rendet kéne tenni ebben az ágazatban, főleg az árak ügyében. Kértem már én a DG Komot, hogy ebben az ügyben lépjen föl és jöjjön elő újabb javaslatokkal. Kíváncsi vagyok, hogy mi történik. Köszönöm, elnök. Hopkins, Köszönöm. Kájár szólnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az előadónak is a munkáját. Azt gondolom, hogy nagyon sok helytálló megállapítást hallhatunk. A bizottság véleményét és ezen eredeti jelentéstervezetet olvasnám. Három megjegyzésem lenne ezzel kapcsolatban. Az első, a KKV-k versenyképességére vonatkozóan ki kell emelnünk, hogy egyértelműen KKV barát versenyszabályokra van szükség, ezt nem lehet elégszer hangoztatni. A, általában a munkaerőt ezen területen teremtik a gazdaságon belül. Továbbra is nagy problémák vannak a határon átnyúló tevékenységekkel a KKV-k részéről, és ezt a parlamenti jelentésben ki kell emelni. Ami a trösztellenes példákat illeti, egyetértek az előadóval, hogy a bírságok kérdését fel kell vetni hogy valóban hatékonyak-e a magas bírságok, ez -e a legjobb módja a fellépésnek, vagy van-e lehetőség arra, hogy kimondjuk, hogy néha esetleg aránytalan bírságokat alkalmaznak, különösen a válság alatt. Ezt a kérdést fel kell vetni a parlament részéről. Ami az energiapiacot illeti, a verseny szempontjából Európában az energiapiacon probléma van. Nem arról beszélek, hogy nincsen megfelelő összekapcsolódás, összekötés Európában, hanem ott, ahol vannak ilyen összekapcsolódási pontok, ott nincsen megfelelő számú ellátó. Különböző tagállamokban más a kritérium azzal kapcsolatban, hogy mi egy nem szabályozott fogyasztó, ki az, akire a az árszabályok szabályok vonatkoznak, és kire nem, és ami a kapacitás allokációt illeti, hogyha egy X ellátó, egy Y fogyasztónak akar energiát szolgáltatni, akkor az operátor, a rendszer operátor általában nem átlátható módon ö, osztja szét a kapacitást, ahol az energia ellátó nem tudja, hogy a terméke melyik piacra kerül. Úgyhogy azt gondolom, hogy ki kell emelni a jelentésben, hogy minél alacsonyabb a küszöb az ellátóknak a kapacitás az piacra kerüléshez európai szinten, annál nagyobb problémát jelent ez, és tehát nagy probléma itt az átláthatóság meg nem léte. Ezt a három megjegyzést akartam elmondani, de általában az előadó jó irányba halad. Köszönöm. Thank you, Mr. Karins. Köszönöm. Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. A verseny alapvető fontosságú szerepet tölt be a belső piacon és az európai gazdaság versenyképessének fokozásában általában, világra kitekintve. Tehát céljaink erérésében fontos szerepet bír a verseny. Egy olyan fejezetet is látunk a bizottság anyagában, amelyre már régen várunk az általános érdekű szolgáltatások aspektusait taglaló fejezetről van szó, és ami a fogyasztókról szerepel az anyagban, az is igen velős és rövid. Ami a pénzügyi és gazdasági válságot illeti, azt is ki kellene még domborítani, és a versenynek arányosságot, egyenlőséget és stabilitást kell szolgálnia, csak ezzel lehet a pénzügyi szektor stabilitását elősegíteni. A kollektív szankciók problémáját is egy jelentésben kellene megfogalmazni. Tavaly a parlament egy állásfoglalást már elfogadott ezzel kapcsolatban, de további munkálatokra van szükség. Különböző nyilatkozatokat hallottunk e témában, eléggé össze-vissza módon ellen ö, különböző véleményeket megfogalmazva a bizottság, az Európai Bizottság tól is, ami a bírságok pénzügyi büntetések kérdését illeti mindig elrettentő erejűnek kell lennie azoknak, de nem kell bátorítanunk olyan ellentétes fellépéseket, amelyek a verseny szabályok ellenébe mennének. Megfelelő gondolatokat látunk Eppings, Epping úr tollából a jelentéstervezetben, és azt is ki kellene emelnünk, hogy az agrárélelmiszer ipar milyen szinten lép föl, még módosítókat mindenképpen építő jelleggel szeretnénk magához, a jelentéshez hozzáfűzni, hogy a versenypolitikát ezzel is javítsuk. Köszönöm szépen. Intfelt asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Gratulálni szeretnék szerzőnknek. Az elmondottakból is kiderült, hogy ő és én, ugye én írtam a tavalyi jelentést, nagyon egy húron pendülünk, de mielőtt a részletekbe mennék, egy általános megjegyzést szeretnék előre bocsátani. Azt hiszem, tavaly már egyszer lezajlott ez a vita, és sőt azelőtt és azelőtt években is már volt egy-egy szinte ugyanilyen vita, nincs értelme annak, hogy újra meg újra elmondjuk ugyanazokat az érveket. Tavaly én kiemeltem a jelentésemben, hogy azt szeretnénk, hogy a bizottság eh, vegye már végre kézbe a dolgokat. Néhány konkrétumot is javasoltunk, vártuk tőlük egy, egy jelentést, egy elemzést, és eh, még választ sem kaptunk erre a megkeresésünkre. Tehát a bizottság és a biztos kooperatív attitűdjét most üdvözöljük, de szeretnénk látni, hogy ez megvalósul a gyakorlatban is. Tehát ha a parlament válaszokat kér, akkor válaszokat kell, hogy kapjon, kivéve, hogyha a bizottság tudatosan hallgat el dolgokat, mert ha ez eztán is így lesz, akkor menjünk inkább haza, nem kell itt európai parlamentezni. A bizottságnak rá kéne jönnie már, hogy, ha az Euró- hogy az Európai Unió változik, és sok politikai területen most már más, új típusú a jogalkotás, a múlthoz képest elmozdultunk. Miért történt ez? Azért, mert e, demokratikusabbá akartuk tenni az uniót. És nem azt mondom, hogy a versenypolitikában itt most sokkal több a szerepünk, mint volt, de azért e, illene a bizottságnak e, meghallani legalább azt, amit mi mondunk. Most a részletekről az állami támogatásokat illeti, csak azt tudom elismételni, amit tavaly mondtam. Óriási állami támogatást kapott, kaptak egyes ágazatok az utóbbi években, miközben a bizottság nagy nehezen korábban ö, lefaragta ezeknek a mennyiségét, és továbbra sincs garanciánk az új válság kapcsán adott állami támogatások kapcsán annak, hogy, hogy ezeket hatékonyan költötték el a tagállamok, a cégek, hogy ezeknek a támogatásoknak milyen hatása volt a piacra, mennyire torzította az egyik vagy másik támogatás a piacot, és mennyiben segítette például a zöld ö, célokat ez, e, ez, ez a pénz. Vagy pedig megint csak több száz milliárdot kidobtunk az ablakon. Tehát erre azért illene a bizottságnak válaszolnia, hogyha ezt kérdezzük tőle. Az ágazati felmérések ügyében a bizottság szépen mosolyog, és továbbra sem nyitja száját szóra, nem kaptunk semmiféle választ erre a megkeresésünkre. A, a, a kutatás, támogatás ügyében sem. Miért nem kapunk évek óta választ? Ha a bizottság tényleg ezeket a célokat követi, akkor miért fél ezekről nyilatkozni? Ami pedig a trösztellenes intézkedéseket illeti, a tavalyi jelentésben azt kértük ugyebár, hogy átfogó kommunikáció történjék azokról a javaslatokról, amelyeket a bizottság az egyes alapok kapcsán tett, de más részletkérdésekről is, a trösztelenes politikán belül, és hogy a jövőbe mutató dolgokat is megfogalmazzon a bizottság. Nos, ez sem történt meg, már annak is örülnénk, hogyha valamilyen kommunikációt kapnánk a bizottságtól, hogy legyen miről vitáznunk összességében, tehát és röviden elnök úr, vitaszkozhatunk, szavazhatunk, módosítókat nyújthatunk be, és lesz ugyan egy parlamenti álláspont, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy az Európai Bizottság meghallgatta minket, vagy sem. És hogyha nem akar minket meghallgatni, akkor azt is mondja meg Kerek Perec. Eh, Köszönöm, Sophie. Teljes mértékben egyetértek azzal, amit az előadó elmondott. Köszönöm, elnök úr, hogy megkaptam a szót, hogy reagálhassak az elhangzottakra. Egyetértek. A KKV-k helyzetét meg kell nézni, ez rendkívül fontos, és feljegyeztem azt is, hogy a szolgáltatási irányelv is nagyon fontos ezzel kapcsolatban, hiszen a KKV-k azok, akiknek előny kell élvezniük a határon átnyúló tevékenységekből, tehát hogyha a szolgáltatás irányelvet nem alkalmazzuk rendesen, annak komoly kihatásai lehetnek, és ez a belső piaci bizottságban nagyon fontos. Ami a bírságokat illeti az energiapiacon, egyetértek, hogy túl sokat fizetnek az emberek az áramért, azért, mert nincsen európai energiapiac ez nem igazán működik. Egyetértek a megjegyzéssel. És üdvözlöm Sánchez úr javaslatát, hogy ami az ár árak alakulását illeti az élelmiszer piacon. Ezzel kapcsolatban további információra van szükség azért, hogy a fogyasztókat védhessük, mert, mint már mondtam, most kétszer fizetnek. Egyrészt a kapért fizetnek a fogyasztók, másrészt pedig az élelmiszerért is, mert magas az élelmiszer. Tehát itt valami nem működik és üdvözlöm, hogy fel akarják törni a DG Competition elefántson tornyát. Én dolgoztam azon a területen évekig, és emlékszem, hogy akkoriban hogy is működött ez, hogy a verseny az valahol egy szent tehénnek számít, és a verseny biztos mond valamit. Végül pedig az a lényeg, hogy hogyha a bizottság elnökével egyetért a verseny biztos, akkor ez így jól van, de hogyha a saját tagállamunkat érint valami, akkor azt el lehet mondani, de csak a jegyzőkönyv kedvéért. És nagyon fontos tehát az elhangzott megjegyzést. A jelenlegi versenypolitikáról azt gondolom, hogy ez nem ö, felel meg annak, ami a világban történik. Teljesen ö, ettől ö, el van távolodva, ö, csak így ö, lárpurlár módon működik és megfeledkezik arról, hogy mi történik a világban, és milyen világ tendenciák vannak jelenleg. Attól tartok, hogy a jelenlegi versenypolitika éppen, hogy elgyengíti az európai vállalatokat, és nem lesznek versenyképesek a világpiacon. Tehát átfogóan kell megközelíteni és beszélni ezen területről, és ez történik itt a parlamentben, és szeretném, hogyha a parlament kényszerítené a bizottságot arra, hogy lépjen ki ebből az elefántson toronyból, amiben olyan régóta benne van. Tehát köszönöm, elnök úr, már várom a jövő heti öm, meghallgatást, és biztos, hogy én magam is és kolléganőm is ott lesz, és aktívan részt vesz majd azon. Köszönöm. Köszönöm. A bizottságnak szívesen megadom a szót. Thank you also to the rapporteur. Köszönöm szépen Epink úrnak a felszólalást és a, az elmondottakat. Megpróbálunk valóban átfogóan reagálni az általános igényekre. Állítólag a bizottság nem válaszol az Európai Parlament ajánlásaira. El szeretném mondani, hogy üdvözöljük azt a tényt, hogy erről az állásfoglalásról a szavazást a parlament előrehozta, mert így ezzel számolva korábban tudjuk mi is kiadni azt, amit akartunk. Ennek komolyan örülünk, higgyel, mert így releváns módon és okosan tudunk majd szerintem válaszolni az önök felvetéseire id- és időben. Ami a tavalyi állásfoglalás kapcsán elhangzott, mi részletes választ küldtünk a parlamentnek, a bizottság, Ekon bizottság akkori elnökének, és nyilván a képviselő asszonynak is. Ezt szeretném, hogyha a jegyzőkönyvben vennék, hogy a válaszadás megtörtént. Ami a jelenlegi jelentés fő vonalát illeti, üdvözöljük azt a támogatási szándékot, amely a versenypolitika iránt általában önök részéről megnyilvánul. Tudomásul vesszük, hogy az állami támogatások és a versenypolitikai válságintézkedésekre helyezi a jelentés a hangsúlyt, ezzel egyet is értünk, érthető. A versenypolitika valóban elengedhetetlen eszköz az egyenlő feltételek megteremtéséhez, a globális szintű verseny karbantartásához. Ami az átmeneti keretintézkedéseket illeti, és azokat a aggodalmakat, amelyek itt elhangzottak, hogy esetleg ezek nem is annyira átmenetiek, leszeretném szögezni, hogy már idén évvégével lejárnak ezek az átmeneti intézkedések, és most éppen zajlik az információgyűjtés arra vonatkozóan, hogy ezek az átmeneti intézkedések milyen hatással jártak. Éppen azt csináljuk most, hogy a stakeholderekkel felmérjük ezen intézkedések hatását, ezeket részletesen értékeljük, és október 5-én Almónia alelnök úr ismét önökhöz jön majd, és fog válaszolni részletesen valamennyi önök által felvetett kérdésre. Rátérnék még a trösztelenes és összeolvadásokkal kapcsolatos intézkedéseinkkel kapcsolatban elhangzottakra. A büntetéseket a köz érdekében vetjük ki, éppen azért, hogy egyenlőek legyenek a versenyfeltételek. A büntetéseknek a célja, és maguk a büntetések függetlenek az EU költségvetésétől, mint ahogy az állásfoglalás is ezt megfogalmazza. A, ezeket a büntetéseket nem azért vetjük ki, hogy növeljük a költségvetés bevételi oldalát, bár a költségvetésbe kerülnek ezek, hanem elsősorban azért, hogy elérjük a céljainkat, és ezek ezen az, ebben az ágazatban maradnak ezek a pénzek, tehát semlegesek költségvetési szempontból. Igenis foglalkozunk a kis és középvállalkozásokkal a versenypolitikában nagyon is. Itt az élelmiszer ágazatra vonatkozóan elhangzott néhány negatív megjegyzés. Engedjék meg, hogy az energia ágazattal kapcsolatban mondjak itt valamit. Egyesek, a maga a szerző is nagyon elégedetlen volt a bizottság eddig is és a jövőben is nagyon keményen be fogja tartatni az energia ágazatban is a szabályokat és a domináns pozícióval való visszaérésre vonatkozókat, különösen mind az ára, mind a gázszolgáltatás területén. Hatékony versenyt akarunk. Tény, hogy lehet javítani az ellátás biztonságán, a környezetbarátságán, az innováció barátságán, az ágazat működésének a háztartási és az üzemi célú energiafelhasználás területén egyaránt. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Thank you very much, Sophie. Köszönöm, Sophie. Köszönöm, elnök úr. Röviden. Azt mondta, hogy a bizottság választ küldött személyesen az előadónak, aki én magam voltam. Én ezt nem kaptam meg a személyes választ. Találtam egy választ hónapokkal később, ami nem igazán válasz volt, hanem összefoglalta az eddigi bizottsági döntéseket, de ez nem ugyanaz, mint elemezni a szakpolitikák hatékonyságát. Lehet, hogy ez valami forradalmian új fogalom, de hogyha valaki szakpolitikátról dönt, akkor nem a döntés maga a cél, a hatás az a cél, hogyha a hatást nem mérjük fel ezen több milliárdos állami támogatásnak, amit kiadtak, akkor miért tettük ezt? Hogyha valaki arról dönt, hogy az év végén ezen átmeneti csomagot meghosszabbítsák, vagy sem, mindenki attól tart, hogy ez nem lesz olyan átmeneti, mint gondoltuk, akkor mi alapján teszik ezt? Nem végeztek hatástanulmányt arról, hogy az állami támogatásnak milyen volt a hatékonysága, hogy milyen százalékban arányban érte el a céljait? Több, több javaslattal éltünk, hogy milyen konkrét területen szeretnénk, hogyha a bizottság hatástanulmányt végezne. És van egy nagyon konkrét kérdés, amit én feltettem, amire igennel vagy nemmel lehet válaszolni, miszerint a kért területeken lesz-e ilyen tanulmány? Commission, please. Bizottság. Ami a politikánk hatását illeti, a bizottság általában véve a bizottságot általában felkérik arra, hogy hatástanományt végezen, mielőtt egy új jogszabályt útjára indít. És Barozó elnök úr is kiemelte tavaly óta, hogy a szakpolitikánk értékelésére is lehetőség van. A múltban valóban a versenypolitika alapvetően inkább a végrehajtás felé irányult, ehhez nem voltunk hozzászokva. De ön is tud róla, hogy a legutóbbi iránymutatásainkban, a horizontálisban is vannak hatástanulmányok, és ezt fogjuk alkalmazni a jövőben is az iránymutatásokra, az állami támogatásokra vonatkozóan is. Tehát a hatástanulmányok előtt ö, ilyen értékelési aspektusaink is lesznek, és nem ö, titkolom, hogy nem könnyű ezeket elvégezni, nem csak mi küzdünk azzal, hogy valóban a hatását fel lehessen mérni a versenypolitikának, nem csak az állami támogatásoknak, hanem más eszközöknek is, de ezt meg fogjuk tenni nem csak azért, mert erre felkértek minket, hanem azért is, mert valóban fontosnak tartjuk ez az átláthatóság és a számonkérhetőség szempontjából, és a politikánk hatékonysága szempontjából. Ami az ágazati kérdéseket illeti, ez egy olyan döntés, amelyet Almunia alelnök úr fog meghozni. Köszönöm. El ponente quiere hacer alguna observación final. Do you want to make an... A jelentéstevő kíván-e megjegyzések kell, kell zárni a vitát. Jövő héten meghallgatás lesz, és remélem Intfeld asszony is ott lesz a Almunia féle meghallgatáson, és majd megpróbáljuk kipréselni belőle a válaszokat. Van egy vicc, amely Philip lowe tól származik, még Krúsz asszony idején született ez a megfogalmazás, hogy amit a főigazgatóság leírt Krúsz asszonynak, azt ő csak azt mondta el, amit leírtak neki. Remélem, hogy ez most tényleg működni fog, és elmozdul a versenypolitika arról a holdpontról, ahol most van. Remélem, hogy jövő héten tényleg azt hangzik el, amit meg, megfogalmazott most a főigazgatóság képviselője Almonia úr szájából. Eh, Köszönöm szépen Epping úrnak. A vitát tehát lezártnak tekinthetjük-e témával kapcsolatban. Ütemte módosítók benyújtásának határideje október 7-e 17 óra, 5 óra tehát. A módosítókról a vitát október 26-án tartjuk meg, szakbizottsági ö, szavazásra pedig november 30-án kerül sor és december 1-én lesz a plenárison a szavazás. Ugye ezzel, ha a, bizt- a témafelelős is egyetért, akkor rendben. Vannak-e még javaslatok? Ha nem, egyéb kérdések hiányában, akkor az ülést lezárom, és ha Isten is úgy akarja, akkor október 4-én 15 órakor találkozunk.